Okay, colleagues. Um... Kedves kollégák, úgy döntöttünk, hogy várunk még egy kicsit, hogy meglássuk, hogy több kollégánk visszajön-e az ebédszünetről, de hát úgy tűnik, hogy nem nagyon. Úgyhogy szeretném, de hű, biztos urat üdvözölni, aki az akta tárgyalásokról hamisítás elleni kereskedelmi megállapodásról folyó tárgyalások állásáról fog beszámolni. Ahogy már többször is megtette itt a parlamentben, meg is adom neki további hezitálás nélkül a szót, utána pedig jöhetnek a kérdések és a válaszok. Köszönöm szépen, elnök asszony! Tisztelt képviselők, köszönöm, hogy meghívtak ma szakbizottságukba észrevettem, hogy a Libe szakbizottság mennyire érdeklődik az akta iránt, hiszen hallottam a képviselőktől aggájaikat. Ezért üdvözlöm ezt a lehetőséget, hogy őszintén elbeszélgethessek önökkel erről a témáról ma. Mindig szilárdan védtem az emberi jogokat, az állampolgári jogokat és a jog érvényesülését, és ezért nem védenék egy olyan megállapodást, amelyről úgy gondolom, hogy ezeket a jogokat bármilyen módon sérti. Ehhez a ponthoz, erre a pontra még majd visszatérek, de először hadd szóljak pár szót a, megállap- a tárgyalások állásáról és környezetéről. Miért is beszélünk erről? Azért, mert úgy gondoljuk, hogy a világpiacokon Európa kompetenciáját és versenyképességét ezzel meg tudjuk védeni. A az egyik fő versenyelőnyünk a világpiacon az innovativitásunk, és mindent megteszünk annak érdekében, hogy fő exportpiacunkon ezt a versenyelőnyünket meg tudjuk óvni. Ez természetesen minden Európai Uniós állampolgárnak érdeke, de hogy fenntarthatóan innovatívak maradjunk. Az aktából, az akta megállapodásból minden európai állampolgár profitálni fog, ez nem csak egy ilyen felesleges állítás. Az, a szellemi jogok védelme és ezen jogok védelmének a végrehajtása nagyon fontos azért, mert a feltörekvő gazdaságokat is arra ösztönözhetjük, hogy majd a későbbiekben csatlakozhatnak hozzánk. Úgyhogy az innováció védelme, ez hosszú távon is kifizetődő lehet, ez a végső célunk, bizonyára mindenki ebben velem egyetért. Mindannyian láttuk már az akta múlt áprilisban megjelentetett szövegtervezetét, és remélem, hogy meg tudták vizsgálni, és azt látták, hogy a fő elvek, amelyek az Európai Bizottságot vezérelték, a tárgyalások során, ahogy azt elmondtam már a plenáris ülésen is, ezeket követjük. A nagy mértékű szellemi tulajdonjog megsértések, amely ellen próbálunk fellépni, amelyek a kereskedelemre nagymértékű kihatással lehetnek. Egyáltalán nem arról van szó, hogy a komputereken lévő apróbb visszaélésekről kell foglalkoznánk, vagy bármilyen emberi jogi és állampolgári jogi területre áttérnénk. Az önök véleményére is kérdő, kíváncsi vagyok a tekintetben, hogy mit gondolnak az akta, milyen hatással lesz az állampolgári jogokra. Az akta csak a szellemi tulajdonjogok védelme szempontjából fog intézkedéseket megfogalmazni, és minimum szabályokat arra vonatkozólag, hogy az innovátorok, innovatív személyek a határokon átnyúlóan az interneten hogyan tudják alapjogaikat megvédeni. Például az európai autógyártók, divatkreátorok vagy egyéb művészek hogyan tudnak védekezni az ellen, hogy Európán kívül hamisítsák termékeiket. Először is az aktának az EU közösségi joganyaggal harmóniában kell maradnia, a szellemi komar tulajdonjogok, az elektronikus kereskedelem, az IKT, illetve az alkalmazandó magánadatok védelméről és általánosságban adatvédelemről szóló jogszabályokkal harmóniában kell maradnia. Enélkül nem tudnánk a copyright megsértése ellen fellépni, ahogy ez a szövegből is kiderül. Az akta nem szabad, hogy a generikus gyógyszerekhez a hozzáférést akadályozza. Tudom, hogy az akta összekapcsolódott az egyik tagállamunkban az generikus gyógyszerek témájával, ahol az a határon a vámosok visszatartottak a harmadik országba tartó generikus gyógyszereket. India és Brazil tekintetében az a fontos, hogy a WTO konzultáció és az akta tárgyalások egy irányba menjenek. Az akta azonban nem ugyanazokra a pontokra tér ki, mint a WTO tárgyalások, ahol egyébként ők egy csatát megnyertek. Az akta nem azt szolgál, hogy a, szolgálja, hogy a generikus gyógyszerek kereskedelmébe beavatkozzon. Aztán a TRIPS egyezmény és a közegészségügyre vonatkozó nyilatkozatokkal is harmóniában kell, hogy legyenek az akta tárgyalások. A következő tárgyalási forduló Lozánban június 28 és július 1 között zajlott le. Nagyon jól sikerült haladnunk a tárgyalási szöveggel kapcsolatban, azonban az akta ambiciózus céljait nem tudtuk elérni még. Az, hogy az európai joganyag határain belül maradjunk, ezt sikeresen sikerült elérni. Az internetre vonatkozó fejezet tel kapcsolatban még nem volt a többoldalú keretben megfelelő szöveg, és ezért az Európai Uniós joganyag nagyon hasznos forrás volt a kompromisszumos megfogalmazáshoz, amit majd az akta egyezménybe be tudunk venni. Azonban olyan fontos területeken, mint például a határ rokon való végrehajtás, az akta felek közötti konszenzus csak a legkisebb közös többszörös alapján lesz majd elérhető. Még akkor is, hogyha a, tehát, hogy a különböző akta résztvevők, akta felek gyakorlatait össze kell hangolni. Az Európai Unió érdekeit nem minden tekintetben sikerült megvédeni. Például egy textilcég, amely mintákat tervez, vagy egy gazda, aki földrajzilag védett eredetű terméket termel, ő is áldozatává válhat a szellemi tulajdonjog megsértésének. Partnereink csak a trademarkokat és a copyrightot akarták védeni, de mi ezzel egyáltalán nem értünk együtt, és az ilyen EU érdekeket a más területeken is védeni kívánjuk határozottan. Július végén Washingtonban lesz a következő forduló, és bár követ, közeledünk a tárgyalások végéhez, még több forduló lesz szükség, hogy be tudjuk fejezni. Az átláthatósággal kapcsolatban az EU meggyőzte partnereit, hogy hozza nyilvánosságra a tárgyalási dokumentumokat, ez nagyon nagy mértékben az EP-nek köszönhető. Sajnos az elmúlt körben egy félnek a, nem sikerült napirend vagy napra készíteni a lozáni forduló dokumentumait. Ez sajnos gyanúhoz és találgatásokhoz vezetett. A luzeni munka a rendelkezésre álló szövegeken alapodott, és ahogy mondtam, inkább kompromisszumot próbáltunk elérni ott, ahol különböző opciók voltak, és új rendelkezésekről nem kezdtük meg a tárgyalást. Ezek után továbbra is elmondhatom, hogy tájékoztatjuk Önöket, és az legutóbbi szövegeket, a legfrissebb szövegeket benyújtjuk a parlamentnek. Ez annak a mechanizmusnak a részeként történik, amelyel az érzékeny tárgyalási dokumentumokat eljuttatunk a parlamenti képviselőknek, ezért hangsúlyozom, hogy ez csak az önök betekintésére áll rendelkezésre, a parlamenten kívül nem juthat. Még annyit megosztanék a lozenni technikai debriefingről, amit tegnap volt, hogy Ha ezzel kapcsolatban kérdésük van, azt is nagyon szívesen meghallgatom. Köszönöm szépen. Két felszólalót fogok mindjárt szólítani, Lámrindis urat először. Nagyon szépen köszönjük, biztos úr. Az utóbbi hónapokban értesültünk arról, hogy az aktát illetően információkat ö, jutatnak el hozzánk jobb és baloldalról, de tudjuk, hogy ugye a részletekben lakozik az ördög. Az, hogy az EU aki az most itt megtartásra kerül-e vagy sem, hát ö, sok esetben csak egy-egy lábjegyzetben szerepelt egy-egy ilyen szándék, lehet, hogy emlékszik ön is az elmúlt hónapokban erre, és ha csak nincsen konkrét szöveg előttünk, ahol látjuk, hogy végül is az elmúlt tárgyalási fordulókban mely alternatívákat fogadták el, és nem vagyunk benne esetleg ezekben a tárgyalásokban, akkor az alapján, amit most tudunk ezen tudás birtokában, a kérdésem, hogy a külső határoknál az önvéleménye szerint kizárható-e százszázalékosan, hogy például az iPodokra, laptopokra vonatkozóan ö, átvizsgálják az utazókat, ez az akta értelmében rendszeressé fog válni, ez a gyakorlat. Ez lenne az első kérdésem. A második kérdés pedig, hogy az akta tulajdonképpen a részes felese, feleket nem kötelezi arra, hogy ezt a három dobás konstrukciójú szabály csomagot elfogadják, de akkor a potenciális felelősség kérdéseben el kellett kötelezzék-e magukat a részes felek, ahogyan ez a módban volt, és akár ugye lábjegyzetben megjegyzik-e, hogy ilyen felelősséggel a magántársaságokra nem vonatkozik majd ez a felelősség. Ha nincsen kötelező ér, érvényűen tiltva ez a gyakorlat, akkor főleg egy kis vállalkozás esetében tulajdonképpen eh, azon félelememnél fogva, hogy esetleg szerzői jogokat sértek, nem végzek bizonyos tevékenységet. Akár csak arra gondolok, hogy az interneten mit töltünk le, milyen programot vagy frissítést. Tehát ilyen fajta kötelezettségekről hogyan rendelkezik az akta, és az Acrobat Reader, az Adobe birtokában letölthető dokumentumok esetében mi lesz az eljárás. Sajnos nem tudunk minden részletről, ami a dokumentumban bizonyára majd szerepel, amit tövé rendelkezésre bocsát, de hát miután most mindenki elmegy a nyári szünetre, csak szeptemberben tudunk hozzáférni majd ehhez, ehhez az anyagokhoz, úgyhogy tulajdonképpen nem tudom, hogy most Mm, hogyan tudunk tovább lépni. Amikor majd több megvilágosító információ áll a rendelkezésünkre, akkor tovább léphetünk. Keller asszony is szót kap. Köszönöm szépen. Az aggályokat én is szaporítanám azzal, amit mondok. Egy parlamenti állásfoglalás nem csak azt kérte, hogy a parlamenti, parlament is hozzáférhessen a dokumentumokhoz, de, de nem csak a képviselőkre gondoltunk, hanem a szélesebb körű nyilvánosságra is. Mm, kérdezném, hogy ki volt az, aki ellenezte ezt a kezdeményezésünket, és mi az ok annak, hogy nem juthat a közös, közönség elé ez az anyag. És amennyiben ez így van, akkor megint csak kik azok, akik ellenzik, hogy ez a dokumentum most hozzáférhetővé váljon. Hallottuk, hogy nagyon nehéz fölmérni, hogy milyen hatásai lesznek a különböző fejezeteknek az akta megállapodás megkötése után, de a külső támogatás megszerzése is nagyon nehéz lesz, ha nem állnak rendelkezésre a dokumentumok. Én úgy gondolom, hogy hatástanulmányok nem születtek a bizottság megbízásából arra vonatkozóan, hogy például a technológiatranszfer vagy a gyógyszerek vonatkozásában a, az információhoz való hozzáférés milyen hatással bírna. Mi azt szeretnénk a technológiatranszfer kapcsán hangsúlyozni, hogy fontos lenne ezeket a kihatásokat ismernünk. A generikus gyógyszerek tekintetében ugye azt is bizonyítani kellene, hogy, hogy van valóban következmény. Én nem látom ezeket az egyes fejezetekben, más helyeken tesznek erről említést, a TRIPS megállapodásról is szó esett, tehát számomra vannak kétséges szakaszok, amelyek úgy olvashatóak, hogy a generikus gyógyszerek vonatkozásában korlátozó érvényűek lesznek. Tehát a hatástanulmányokra vonatkozóan kérdeznék rá, az, hogy a bizottság ismételgeti az, hogy nem lesz semmiféle kihatása egy-egy tárgyalási fordulónak, miközben később kiderül, hogy ez nem teljesen így van, ez kellemetlen. Tehát kell a hatástanulmány, kell a hozzáférés a dokumentumokhoz, Mi biztosítékokat szeretnénk, és ez már elhangzott, arra vonatkozóan, hogy az adatvédelem az valóban le van szögezve a szövegben. Nem elég az, hogy egyszerűen csak egy emberi jogi deklarációra utalnak mondjuk egy lábjegyzetben. Ezek a biztosítékok hiányoznak. És a kérdésem az, hogy ezt igyekszenek-e majd integrálni a szövegbe, és ha igen, akkor melyek azok a biztosítékok, amelyeket fontosnak tart. Talán itt abba is hagynám, és nagyon szívesen olvasnám minél hamarabb ezt a dokumentumot. Köszönöm szépen. În primul rând, dacă Comisia are în vedere momentul creierii... Köszönöm szépen, nekem is volna egy kérdésem. Van-e dátum arra vonatkozólag, hogy a szellemi tulajdonjogok megsértésének, a szankcióinak, a keretének a meghatározására milyen határidőt tűznek ki. Ezzel a ponttal kapcsolatban úgy tűnik, hogy nekem, hogy elfogadhatatlan az, hogy nem tesznek megfelelő különbséget a kevésbé és az inkább súlyos jogsértésekkel kapcsolatban. Gondolok itt a súlyos esetében arra, hogy a, a gyógyszerek vagy gépjárművek hasonló alkatrészeinek a hamisítása az a közegészségügyre is kihatással lehet, míg egy kevésbé súlyos jogsértés az az internetes tartalmak másolása. Milyen fellépések történtek ebben az ügyben, és hogy kell-e az internetes hálózatokat szűrni, hogy megtaláljuk a csalásokat, illetve ez milyen kihatással van a magánéletre. Álvaró képviselő, úgy érte, értettem, hogy ön szót akart, de mégsem. Akkor visszatérünk a biztoshoz a válaszokhoz. First of all, what uh, concerns the border check. Először is, ami a határ ellenőrzést illeti, illetve hogy ezt garantálhatom-e. Ez itt egy általános válasz. Keller asszonynak mondom. A szerződésekben a garancia természetesen azt mondja, hogy jogállamban vagyunk, tehát ha valamit a törvény nem enged meg, akkor azt tiltja. Ez az általános záradék, ami minden esetben érvénybe lép, ugyanez vonatkozik a határ ellenőrzése is, tehát garantálhatom azt, hogy a laptopokat, a utasok laptopjait a határokon nem fogjuk ellenőrizni. Például a 2002-es vám szabályozásban van egy záradék, ami kivételt tesz az utasok eh, esetében. Az EU szabályozása azt mondja, hogy nincs lehetőség eh, a laptopok, a eh, komputerek ellenőrzésére, és nincsen arra sem törekvés, hogy itt változás legyen. Lambrinidis úr. Ez nem az akta asztalára tartozik, hanem az európai szabályozás része. Ez a dologi jog része, az akta pedig eh, eljárás jog. Tehát vagy európai szabályokra, vagy eh, nemzeti szabályokra kell hagyatkozni ez az oka annak, ami miatt az akta szövegében ez nem található meg. Az akta az eljárás sokról szól, a megerősítésről, hanem um, itt az a fontos, hogy hogyan lehet valamit uh, érvényesíteni, és ez pedig nem része az Európai Unió szabályozásoknak, a példa is ezt mutatja, amit említettem. Az, hogy uh, ez bátorítani megfogja-e, vagy elbátortalanítja-e majd az internet szolgáltatókat, Ami a tartalmat illeti, itt a három nyomtávos megközelítéssel találkozhatnak. Az akta a három nyomtávos megközelítés nem tiltja. Tehát erre ugyanez a válaszom, nincsenek olyan tagországok, amelyek, illetve van olyan, amely ezt a megközelítést alkalmazza, például Franciaország, az aktával ez nem fog változni. Tehát a tagországok asztalára tartozik, hogy ezt megváltoztassák, illetve az Európai Unió is egy adott momentumban. Az Európai Unió dönt arról, hogy akar-e három nyomtávos megközelítést vagy sem. Tehát ez nincs kizárva, hogy az Európai Unió jogalkotási munkát végez, és ez lehet dologi joggal kapcsolatos. És mivel ez európai szinten nincs meg, de nemzeti szinten van, például Franciaország esetében ez azt jelenti, hogy az akta a megerősítésnél is az eszköz lesz, az én országom ezzel nem rendelkezik, ez pedig azt jelenti, hogy ezt Belgiumban nem lehet átvenni, hiszen a a jog erre nem létezik. Én azt gondolom, hogy ezt így kell megközelíteni. Keller asszony. Ki az ellenző fél? Azt gondolom, hogy ezt egy kicsit nehéz volna megmondani, de hogyha megnézzük azt, hogy mi történt a múltban, akkor maga is megtalálhatná a választ erre a kérdésre. Tehát nem az EU a válasz, nézzük meg, hogy mi történt a múltban, és akkor a válasz automatikusan kiderül. Ezen feltételek mellett nem tehetjük közzé ezt a szöveget az általános közélemény számára. Ezt közzétettük, most is olvasható, tehát ezt meg lehet találni, mégpedig elég könnyen. Ami a generikus gyógyszereket illeti, a válasz nem. Erre ennek nem lesz hatása. Voltak problémák a generikus gyógyszerekkel a határokon, a vámhatóságok szellemi szabadságjogokat akarták érvényesíteni, a szabadalma kapcsán az Európai Unió világosan fogalmazott, és azt mondta, hogy csak azt lehet ellenérizni, hogy történt-e áru hamisítás. A gyógyszerek hamisítása nem jó gyakorlat, ez veszélyes, és az egyik probléma a hamisított gyógyszerek értékesítése az interneten. Nagyon gyakran ezek placebo gyógyszerek, illetve placebók veszélyesek az emberi egészségre. A hatóságok felé egyértelműsítettük azt is, hogy ez nem fog tört, megtörténni. Nem értem, hogy miért kértek konzultációt, mikor az indiai hatóságoknak elmondtuk azt, hogy a szabadkereskedelmi megállapodásban ezt explicit módon is meg tudjuk fogalmazni. Tehát ez, erre ennek nem lesz hatása. A gyógyszereket és a szabadalmak védik. Ezekre a vám és határ intézkedések nem vonatkoznak, tehát ez a, nem az aktára tartozik. Kérdés, hogy készültek-e hatástanulmányok? Nem gondolom, hogy a hatástanulmányoknak bármi értelme volna itt. a bizottság az EU akin túl nem fog menni. A 2004-es szellemi tulajdonokra vonatkozó javaslat, illetve vannak további szabályozások is, amelyeket még nem fogadtunk el, és az OECD tanulmányt is figyelembe vettük, a hamisítással és csalással kapcsolatban. Mindez 250 milliárd dollárnyi értéket képez, magasabb, mint a GDP bizonyos aránya, és ebben egy részletes elemzés szerepel, például a digitális tartalommal kapcsolatban. Speciális hatástanulmányokra van szükségünk, ha jól értettem, azok a hatástanulmányok, amelyeket önök szeretnének, nem ezek a típusok, hanem mások. Ez a gazdasági hatásról szól, önök pedig szeretnének az anyagi hatásról egy hatástanulmányt. Az, hát az akta nem az anyagi dologi joggal foglalkozik, hanem az eljárás joggal. Készülhet a gazdasági hatásokra egy hatástanulmány, ezek meg is vannak, de ezek nem változtatnak az akta tevékenységén. Lehet, hogy jó lenne egy ilyen um, megállapodást kötni, mert a gazdasági kihatások uh, jelentősek. Ensúr, nem értettem a kérdését, lehet, hogy ez az én hibám, de nem értettem, hogy mire akart kiukadni. bevezetőmben említettem, hogy sok kérdésben nem értünk egyet az akta kapcsán. A tárgyaló felek nem értenek egyet, és az egyik legnagyobb vitatott pont az az, hogy a tárgyaló felek nagy része a szerzői jogokat meg akarják védeni, ezek a dizájnokra nem vonatkoznak, illetve a földrajzi eredet meghatározásokra sem. Ez itt a határvonal. Hogyha nem sikerül a dizájnt és a földrajzi eredet megnevezéseket ide bevonni, akkor tényleg felteszem magamnak a kérdést, hogy mi is ennek a megállapodásnak az értelme. Mondok is egy példát. Közép-Amerikával eh, tárgyaltunk a szabadkereskedelmi megállapodásról, és szerettük volna, hogyha az eredet meghatározások ide bekerülnek, és arra a következtetésre jutottunk, tulajdonképpen felfedeztük azt, hogy az amerikaiak a szabadkereskedelmi megállapodásban, a közép-amerikai megállapodásban számos trademarkot eh, megvédtek, de ezeknek a tartalma ugyanaz volt, mint amit mi földrajzi eredet meghatározás alatt értünk. És azért, mert ugye a trademarkokat már védték, ugyanezt a tartalmat nem lehetett a földrajzi eredet meghatározással megoldani. Ez egy nagyon furcsa helyzetet teremt. Van itt egy kis képmutatás. A bizottságnak is ez a véleménye. A tagországokkal konzultálunk majd, hogy mit gondolnak erről, illetve az amerikai hatóságokkal is, hogy ezt nem fogjuk tudni lenyelni. Vitát lehet folytatni arról, hogy mi az, amit ezzel kell, hogy fedjen. Ha nincsen földrajzi eredet meghatározási rendszer, akkor lehet, hogy ez nehéz, de az, hogy ezt csak úgy kihagyjuk, és a hátsó kapun mindezt megpróbáljuk megoldani, ez a véleményem szerint abszolút felbontja az egyensúlyt, és aránytalan, és ez minden bizonyal jelentős vita téma is lesz majd. Volt egy kérdés a parlamenti tevékenységekről augusztus végén, szeptember elején. Hogyha a nyári szünet alatt valami történik, és lesz július végén tárgyalás, akkor erről mi tájékoztatni fogjuk önöket. Nem zárjuk be a boltot a szünet alatt. De a helyzet ugyanez lesz majd az új parlamenti munkaépben és nem gondolom, hogy sikerül eredményekre jutni. Alapvető megosztottság van a tárgyaló felek között, különösen arról, hogy a szellemi tulajdon jogok mely részére terjedjen ki, terjedjen ki az akta. Ön értette azt, hogy is túl mit akart kérdezni? Nem, én se értettem. Kevesen vagyunk, de ettől függetlenül arra kérek mindenkit, hogy legyen rövid. Tehát insúr, még egyszer megpróbál elmondani azt, hogy mire, mire gondolt. Kadru viitorului. Nos tehát, azt szeretném tudni, hogy ezek az intézkedések, amelyeket előirányoztak, a szellemi tulajdonjog megsértésével kapcsolatban azt jelentik-e, hogy kriminalizálható, azaz büntető jogilag büntethető-e a szellemi tulajdonosok megsértése. És akkor válasszuk el a gyógyszerek hamisítását, és mondjuk azt, hogy egy kamasz letölt egy dalt illegálisan az internetről. Ugyanazt a szankciót kívánják alkalmazni erre két típusú jogsértésre? Tehát egy oldalról mondjuk egy orvosság meghamosítása, és egy másik egy dal illegális letöltése. Mert szerintem ez nem egy kategória. Um, for the, uh, the, the downloading of the internet. Az internetről való letöltéssel kapcsolatban el azt hiszem elég világosan mondtam, hogy nagy mértékű letöltésre kell, hogy sor kerüljön ahhoz, hogy komoly büntetőeljárás kövesse. Azonban az orvosságok hamisítása az akár nagyon kis mennyiségben is veszélyes lehet, és a vámhatóságnak nem csak joga, hanem kötelessége ellenőrizni ezeket, hogy elkerüljük azt, hogy veszélyes termékek importál, importra kerüljenek. Tehát azt mondom, hogy jó dolog, hogy még az is, hogy a kis, az is, hogyha a kicsi mennyiségeket ellenőrzik, független attól, hogy szabadalom védi vagy nem. De hogy lényeg, lényeges az, hogy ne legyen ezekben az orvoságban veszélyes anyag. Itt nem arról van szó, hogy nagy mennyiségben vagy kis mennyiségben hamisítják, hanem hogy veszélyese vagy nem. Valaki, aki interneten vásárol gyógyszert, az bizony komoly problémával nézhet szembe, különösen, hogyha ezek az anyagok az orvoságokban ártalmasak. Aztán az, hogy végrehajtható-e, érvényre jutatható-e a jog vagy nem, az már más dolog. De szerintem itt nem eljárási, hanem lényegi kérdésről van szó arról, hogy ne engedjük, hogy veszélyes anyagok bekerüljenek az európai piacra import útján. És én is úgy gondolom, hogy ez nagyon más, mint az internetről néhány dal letöltése. Elnök. Lambrinidis úr nagyon röviden, hiszen már kapott egyszer szót, utána Albrecht úr, biztos úr. Nem akarom önt olyan részletekkel untatni, amiket amúgy is tud, tehát hogy ezek a viták miért ennyire érzékenyek, különösen akkor, amikor a szellemi tulajdonjog védelméről van szó. Azért, mert a tárgyaló felek elképesztő mennyiségű jogot kell, hogy tiszteletben tartsanak a fő, a szokásos gyanúsítottak, illetve a fő ágazatok, amelyeket érint ez a kérdés, gyógyszergyártás, lemezipar, stb. Senki nem akarja azt, hogy a a szellemi tulajdonjogok tulajdonosai ne kapják meg a megfelelő védelmet. De a 21. században nem alkalmazhatunk 19. századi elveket. Teljesen megváltoztak a játékszabályok. És nagyon sok ember amiatt aggódik, hogy ahelyett, hogy új eszközöket találnánk ebben a mai világban arra, hogy biztosítsuk a megfelelő kompenzációt a tulajdonjog tulajdonosai számára, illetve az internet szabad használatára, az aktát arra használják más eszközök mellett, hogy lehúzzon minket, és visszatartson. Stavros, gyors is fel, kérlek, mondja az elnök asszony. Meg tudja mondani, hogy milyen kompromisszumra sikerült jutni a kereskedelmi mennyiséggel kapcsolatban, amit emlegetett biztos úr a letöltéssel kapcsolatban az akta szerződésben. A korábbi szöveg még a teljes mértékben pénzügyi nyereség motivációja nélküli letöltésre is vonatkozott. Ez ugyan így maradt az új szövegben, vagy pedig csak a kereskedelmi mennyiség az arra vonatkozik, akik rengeteg pénzt is keresnek abból a letöltésből. És még egy példa, hogy miért fontos, és aztán abba hagyom Szofi. Volt egy olyan opció, az ISP-kre vonatkozólag, az Interservice service providerekre vonatkozólag, hogy a cégeknek megadták a zenét letöltő felhasználók adatait. A második opció vagy harmadik opció valamelyik bekezdésében volt ez. Most ezt elfogadták, vagy nem a tárgyalások során? Tudnunk kell, tudnunk kell, még arról is, hogyha erről egyáltalán vitáznak a rendőrség szempontjából, tudnunk-e, hogy például az én adataimat magáncégeknek megadják-e? Ezek nagyon aggasztó kérdések, úgyhogy kérem mondja el, hogy mik a pontos ISP, ISP kötelezettségek a jelenlegi szövegben. Köszönöm, Jan Ábrecht az utolsó kérdező. Köszönöm, elnök asszony. Először is azt nagyon világosan ki kell mondanom, hogy az e- Európa Parlamenti állásfoglalásunk kimondta, hogy azt akarjuk, hogy az akta a legalapvetőbb érdekeinkre, azaz a hamisítás elleni intézkedésekre korlátozódjon. Ez nekem azt jelenti, hogy az in- szellemi tulajdonlog jogmegsértése megsértése nem tartozik ide nem ezt akarjuk szabályoztatni ezzel. A hamisítás elleni küzdelem, az a termékek hamisítása, a piacokon megjelenő hamis termékek, nem csak a szellemi tulajdonjogok érvényre jutatása, az egy másik terület. Tehát szerintem jó lenne, hogyha odafigyelnének arra, amit a parlament egy széles körben elfogadott és támogatott állásfoglalásában kifejtett. Nagyon világos számomra, hogy ha az akta túlmegy a közösségi akin, akkor nem fog többséget kapni ebben a házban. Ez is világosan benne volt az állásfoglalásunkban, úgyhogy önöknek is tudniuk kell erről. És az szintén azt jelenti, hogyha például a három nyomtávos megközelítésről beszélünk, akkor nagyon komoly védelmi garanciák vannak beépítve, és nem fogjuk megengedni, hogy ezeket a garanciákat EU-s szinten, amit, a, meg, amiben megállapodtak a tagállamok, ezt így EU-s szinten alássák. Ráadásul nem csak tagállami jogszabályok vannak életben ezen a területen, hanem közösségi jogszabályok is. És persze az internetről tárgyalhatunk, de ezen határozatok és döntések figyelembevételével kell, hogy történjen a tárgyalás, különben a ház, ahogy komolyan, határozottan megfogalmazta korábban is, nem fogjuk elfogadni az egyezményt. És végül igazából az alapjogokról van szó, és a jog érvényesüléséről. Tehát nagyon kényes ez a kérdés, amikor az olyan intézkedésekről beszélünk, hogy a szellemi tulajdonjog megsértésének mi minősül, és hogy milyen büntető szankciókról tárgyalnak a tárgyalások folyamán. Ez egy olyan terület, ahol a parlamentnek ismét be kell folyni a tárgyalásokba, hogyha új intézkedések, új szabályozások kerülnek az asztalra, akkor nekünk szintén a kezdetektől részt kell venni ebben, nem csak az, hogy hallunk róla majd valamikor. Ha a parlamentnek erről döntést kell, akkor hoznia. És még egy fontos dolog, nem csak végrehajtási, érvényre jutatási intézkedéseket akarunk, hanem biztosítékokat és kivételeket is, amelyekről megállapodnak a technológia átadás, a közös javak tekintetében olyan dolog, mint amik például más politikai területekre, például a fejlesztési politika területére tartoznak. És ezek mind nagyon fontosak a parlament számára. Köszönöm, biztos úr! Yes, thank you. Um... Uh, Először is Lambrinidis úrnak mondom. Az európai jogszabályok betartása nagyon lényeges, ez pedig azt jelenti, kereskedelmi kontextusban, hogy minden egyes tagállamnak be kell tartatnia a szabályokat a jogállamiságok, vagy pedig bíróságok révén. Hát van azért itt egy definíció a 2 per 1 per 4-es cikkben, és itt meghatározzák a kereskedelmi vetületet. Hát én úgy gondolom akkor, hogy ez a nemzetközi jogot vette alapul, nem? Igen, hát ugye az akta megállapodás megszületik, akkor ez így lesz, igen. Ami pedig az internetszolgáltatók rezsimét illeti, nem lesznek új kötelezettségek, amelyek rájuk hárulnak. Az új irányelv értelmében. Albrecht úrnak pedig azt mondom, hogy igen, a végrehajtásnak a biztosítása az lényeges. Nagyon széles körű gazdasági társaság végez olyan munkát, tevékenységet, amely a szellemi tulajdonjoggal összefügg. Lehetnek szabványok, innovatív ipar számára, lehetnek divatra vonatkozó tervek, egyéb kulturális ágazatokban is előfordulnak ilyen innovációk. Az átláthatóságra vonatkozó parlamenti állásfoglalás, amely ugye az akta tárgyalásokra is visszatekint. Márciusban született ez az állásfoglalás. A 9-es cikkben az olvasható, hogy a trademarkok vonatkozásában világosabb, és a 10-es cikkben pedig a copyrightra vonatkozóan határozza meg a felelősséget, és ketté választják gyakorlatilag a szellemi tulajdonjogokat, és azok védelmét a szerzői jogoktól. Tulajdonképpen mi is ezt a szétválasztást pártoljuk. A bizottság nem azt kéri, hogy például a szabványsértések esetében kvázi nyomozati eljárás induljon, de a TRIPS megállapodás értelmében a végrehajtásra igenis vonatkozik az, hogy lépéseket kell tenni szankciók foganatosítására, hogyha jogsértés történik, akár a vám területen is. Van egy utalás a TRIPS-re is, az áradékok vonatkozásában, és ez az aktára is érvényes lesz. Köszönjük szépen, biztos úr. Azt gondolom, hogy kimerítettük az összes kérdést és az időt is, amelyik rendelkezésre állt, úgyhogy köszönöm, hogy eljött. Azt gondolom, hogy az igazi szakbizottsági elnöknek megadom az elnöklést lehetőségét, mert megérkezett közben.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 Good afternoon, dear colleagues. Kedves kollégák, köszöntök mindenkit. Kérem, hogy foglaljanak helyet. Folytatjuk az ülést. A következő napi rendi pont 13-as. Köszönöm szépen Sophie Invert kolléganőnek, hogy eddig átvette az elnöketet. Nekem nagyon fontos dolgom volt Spanyolországban. Ott folytatjuk, ahogy, ahol abban hagytuk. szervezett bűnözés és a korrupció közötti kapcsolatokat vizsgáló tanulmány bemutatása következik. Ez a demokrácia tanulmányozással foglalkozó központ tájékoztatója, amit meghallgathatunk két részben. Ez egy nagyon fontos ügy mindannyiunk számára, a Libe számára, illetve mindenki számára, aki elkötelezett a szervezés bűnözés elleni küzdelem mellett, illetve a szervezett bűnözés mindenféle formája elleni küzdelemben. Stefanon úrnak adom meg a szót. Hölgyem és uraim, kedves parlamenti képviselők, nagyon örülünk, hogy itt lehetünk ma. A prezentációt egy kicsit átalakítottuk ahhoz képest, ami az önök anyagaiban megvan. Egy másfél óráról egy órára rövidítettük a, az előadást, egy fél órában megpróbáljuk azonban ezt összefoglalni. Én fogom kezdeni, utána majd áttérünk a metodológiai részre, majd eh, Filip Gunner úr mutatja be a jobb oldalamon az érdemi részét ennek a tanulmánynak. Egy rövid előadással fogom kezdeni a demokráciát tanulmányozó központ nevében, utána a metodológiáról, a célokról fogok beszélni, majd a szervezetbűnözés korrupció közötti kapcsolatokról fogok beszélni, végezetül pedig az ajánlásokat. A központ 20 éve létezik, ez egy ősrégi központ, hogyha az új tagországok standardjait vizsgáljuk. Három típusú tevékenységet végeztünk a 20 év alatt. Kutatás, gazdasági, szociális kutatás, közvélemény figyelmének felkeltése, demokratikus szociális gazdaságpiac Bulgáriában és más tagországokban, illetve mind a bolgár kormányjal, mind az Európai Bizottsággal együtt dolgoztunk, annak érdekében, hogy európai szinten a politika hatásokat vizsgáljuk. A központ 90-ben jött létre, és az évek során különböző témákban dolgoztunk, számos intézményi szabályozást hoztunk, és éveken keresztül az Európa Tanácssal információs központként dolgoztunk, és a globális fejlesztési hálózattal is. Számos támogatunk volt, és mi egy projekt alapú szervezet vagyunk. Ez azt jelenti, hogy a támogatás a különböző projektekből adódik. Az éves költségvetésünk 1 millió euró volt, 70%-a ennek EU-s forrásokból érkezett. működtünk a Justice Freedom and Security főigazgatósággal, illetve eh, a korrupciót és a szervezett bűnözést is tanulmányoztuk az emberi jogi kérdésekben, és a kutatási főigazgatósággal is együtt dolgoztunk a hetedik kutatási keretprogramban az igazságszolgáltatási kérdésekben. Fogok néhány szót szólni az európai kontextusról, és arról, hogy Miért fontos jelenleg mindez? Azt gondolom, hogy Európában mindenki érzi azt, hogy a válság miatt sokkal jobban kapcsolódunk, és azok a fontos kérdések, amelyekkel foglalkoznunk kell a korrupció és a bűnöldözés területén, kapcsolódnak az európai országokhoz, és európai szinten kell fellépnünk, hiszen ezek az országok összekapcsolódnak egymással. Szóval egy szerződés lehetőséget biztosít, illetve a Stockholmi program is, az európai fellépéshez, és megpróbáljuk megmutatni azt, hogy igény van az összefogásra európai szinten. Alexander Stojanovnak adom meg a szót aki a tanulmány eh, metodológiájáról fog beszámolni. Köszönöm szépen! Ennek a tanulmánynak a legfőbb célja a bűnözés és a szervezett bűnözés és a korrupció közötti kapcsolat. Szeretnénk jövőbeni elemzéshez, eh, politikai akcióhoz és kutatáshoz keretet biztosítani a tagországok szintjén és az Európai Bizottság részéről. Nincsen egyetértés abban, hogy a definíciók mit takarnak, és az objektív kemény adatok a szervezet bűnözéssel kapcsolatban más és más értelmezést kapnak a különböző tagországokban. A tanulmánynak a fő céljait három pontban lehet összegezni. Először is a szervezetbűnözés és a korrupció közötti kapcsolatokat kell mindenhez megvizsgálni. Ez egy jól ismert ügy, de a probléma az, hogy egy átfogó áttekintést kapjunk arról, hogy a különböző tagországokban ez a kapocs hogy alakul. A második pont, a legjobb gyakorlatok cseréjére is nagyon szükség van a szervezett bűnözés a korrupció témájában a tagországok között. A harmadik pont pedig fontos végkövetkeztetéseket levonni egy lehetséges jövőbeni keretről, illetve a korrupció és a szervezett bűnözés monitoringjáról, amelyet az Európai Unió minden tagországában alkalmazni lehetne. Az első akadályok, amelyekkel a tanulmánynak szembe kellett néznie, illetve amelyel találkoztunk, az a következő volt. A definíciók áttekintése, illetve egy munkában használható definíció kidolgozása. Ami új ebben a tanulmányban, az a következő. A szervezet bűnözésbe belevettük a széles körű bűnözést. Ez azt jelenti, hogy az illegális tevékenységeket és az illegális piacokat is függetlenül attól, hogy kikapcsolódik bele a tevékenységekbe, illetve eh, kikapcsolódik a speciális piacok tevékenységébe. A definíciónak egy további újdonsága az az, hogy a magánszféra is bekapcsolódott mindebbe. Ez pedig egy ellentmondásos ügy. A korrupció a magánszférában a csalásnak minősül, és az elemzésen kívül esik, hiszen a korrupció általában a közhatalommal való visszaélést jelenti egy magáncél érdekében. Egy további speciális rész, amely a tanulmányhoz kapcsolódik, a szervezet bűnözés mérése. Ez egy nagyon nehéz kérdés, és mi megpróbáltunk mutatókat kialakítani, a célok mutatóit, illetve a szervezet bűnözés céljainak mutatóit kidolgozni. Adatokat gyűjtöttünk a mutatókról, amelyek különböző tevékenységre utalnak, illetve a piac méretére, például az illegális drogkereskedelem, például annak a szintnek, ahol a szervezet bűnözés egy adott országban működik hogyha ennek a, a piacnak a terjedelme elég nagy, akkor bizonyos erők mozgatják mindezt. Azok az emberek és szervezetek, akik ezen a szinten mozognak, illegális tevékenységet fejtenek ki. Ami a metodológiát illeti, a metodológiába számos módszer beletartozik, Először eh, az irodalom áttekintése, ez pedig az adatokon alapul, amely hozzáférhető a szervezetbűnözésről és korrupcióról. Különböző tanulmányok is készültek az Európai Unió különböző tagországaiban. A második pont, tehát a kutatási metodológia második eh, nagy része statisztikai elemzést is takar mégpedig 105 mutatóval. Ezek a mutatók különböző típusú szervezetbűnözést és korrupciót hivatottak mérni. Ennek az elemzésnek a hozzáadott értéke az volt, hogy sikerült két jelentős ügyre fényt deríteni. Először is arra, hogy vannak-e statisztikailag szignifikáns linkek, arra vonatkozóan, hogy összefüggés van a szervezetbűnözés és a korrupció között. Tehát ez a kapcsolatoknak egy bizonyos szintjét jelzi. Felmerül az a kérdés, hogy a különböző tagországok tagországi specifikumaihoz ez hogy kapcsolódik, illetve felmerül ez a kérdés, hogy bizonyos országokat bizonyos szempontok alapján lehet-e csoportosítani annak érdekében, hogy ennek a jelenségnek a bonyolultságát is felhasználjuk, illetve ezeket később felhasználjuk arra, hogy a speciális megközelítést alkalmazunk speciális országcsoportok esetében. Részben sikerült ezeket a célokat elérnünk, és hét országcsoportot alakítottunk ki. A negyedik módszer, amit alkalmaztunk, az esettanulmányok voltak. Ezek pedig részletesebben igyekeztek felderíteni az összefüggést a szervezett bűnözés és a korrupció között bizonyos országokban. Mindez pedig egy átfogó képet adott arról, hogy a szervezett bűnözés milyen mértékben célozza meg az intézményeket, különböző tagországokban, illetve a korrupciót hogyan használja fel a céljai elérése érdekében. Az elemzés azt mutatta, hogy a kapocs a bűnözés és a korrupció között nagyon bonyolult, nagyon komplex. Ez három tényre vezethető vissza, három típusú ténycsoportra. Egy adott ország helyzetére vonatkoztatva, illetve megmutatja azt a szintet is, ahol ez a kapocs működik. Ezek között a legfontosabb tényezők, a történelmi tényezők, ez alatt pedig a speciális folyamatokat értjük, amelyek a különböző tagországokban megtörténtek. Ezek közül az egyik az átalakulás Kelet-Európában. Ez nagyon sok tevékenységet, aktivitást generált a szürke és a fekete területen. Mindez a tulajdon átalakulásához köthető ezekben az országokban. A másik tipikus helyzet a nacionalista mozgalmak a különböző országokban, például Észak-Írországban, a Baszkföldön, Korzikán, stb. stb. Második megjegyzésem, a második típusú tényező csoportba a szociális tényezők tartoznak, ezek pedig azt mutatják, hogy az erősebb családi kapcsolatokkal, tradíciókkal rendelkező országok, illetve ahol a családok bekapcsolódnak a politikába, és jelentősebbek a fizetésbeli különbségek, ott jellemző a korrupció, illetve a különböző piacokon és tevékenységekben a szervezet bűnözés módszereinek alkalmazása. Ezek speciális kulturális jellemzőkre vezethetők vissza az országok esetében. Részletesebb elképzelést is kaphatunk arról, hogy mindez mit jelent, hogyha a jelentést elolvassuk részletesebben. Az egyik feladat a korrupció és a szervezett bűnözés közötti kapocs kialakítása. Megpróbáltunk több információt gyűjteni a mutatókról. Korábbi tanulmányokból ezek ismeretesek, de továbbra is megerősítést kaptak. Két típusú általános link létezik. Az egyik a gazdasági fejlettség szintje, közötti különbség, amelyet a GDP szint határoz meg, és ehhez képest mérik. Más további változó a korrupció szintje, illetve a korrupció ellenőrzésének szintje. Minél fejlettebbek az országok, annál uh, alacsonyabb a korrupció, és annál jobb a korrupció ellenőrzése. Ez az általános kapocs. A legfontosabb korreláció a szervezett bűnözés és a korrupció között bizonyos típusú országok között a kormány hatékonyságától is függ, illetve a kormány szervezetek hatékonyságától. Minél hatékonyabbak ezek, annál alacsonyabb szintű a korrupció. És annál alacsonyabb szinten mozog a szervezet bűnözés. A kérdés, hogy a korrupció kapcsolódik-e statisztikailag a szervezet bűnözéshez. A korreláció a mutatók között, amelyek ezt a két jelenséget mérnek, mérik, 0,7-es különbséget mutatnak um, a különböző országok között. Tehát igenis létezik eh, korreláció a kettő között, országonként ez más és más, a szervezetbűnözés használja a korrupciót, másrészt a korrupt környezet segíti a szervezetbűnözés működését is. Mind a két feltétel tehát erősíti egymást, mind negatív, mind pozitív módon. túl sok országot, túl sok mutató ér, ír le, ezért nagyon nehéz ezeket összegezni egyetlen tanulmányban. A következő célunk az volna, hogy az országokat csoportosítsuk, és mutassuk meg ezeknek speciális jellemzőiket, válasszunk ki egy országot minden egyes csoportból egy speciális országtanulmány elkészítéséhez arra az eredményre jutottunk a cluster elemzés módszerével, hogy összesen 7 klasztert sikerült kialakítani. A bal oldalon látható az egyes klaszter, ide tartoznak a skandináv országok, Itt a korrupciót nagyon magas szinten ellenőrzik, az alacsony korrupciós szintek pedig alacsony szervezetbűnözési szinteket jelentenek. A jobb alsó sarokban az alacsony GDP szintet látjuk, magas szervezetbűnözést és magas korrupciós szintet. A kettő között található a többi klaszter, Ezeken belül speciális eset van. Az egyik Franciaország, a másik pedig Olaszország helyzet. Ezeket nem lehet a többieket csoportosítani. Ezeket nem lehetett a többiekhez sorolni, mind a kettőben magas a GDP. Mindazonáltal Franciaországban jobban tudják ellenőrizni a korrupciót. Ezzel ellentétben Olaszországban kevésbé tudják ezt ellenőrizni, és magasabb a szervezet bűnözés előfordulása. A csoportosítás vagy klaszterek beosztás alapján van egy ország, igazából hat ország tanulmányt végeztünk el, részletesebben. Minden klaszterből egyet választottunk ki, de egy volt ebből a legérdekesebb. Tehát ezen hat ország esetében részletesen megvizsgáltuk a helyzetet, és részletesen megvizsgáltuk a kapcsolatot az korrupció és a szervezett bűnözés között. Most pedig szeretném átadni a szót Filipnek. Köszönöm. Mielőtt folytatnám, csak így lezárnék pár dolgot, amit Alex mondott. Ezek a csoportok, ezek az országcsoportok, amelyeket kialakítottunk, e, csak annyi figyelmeztetés vagy megjegyzés ezzel kapcsolatban, hogy azokat a, az adatokat, amelyek alapján kialakítottuk ezeket a klasztereket, azért eléggé megbízhatatlannak tartjuk. Például a Transparency International vagy az Európai Bizottság felmérései általában az a közvélemény tapasztalatát mérik fel a korrupcióval kapcsolatban. Tehát olyan megbízható mutatók, amelyek alapján tényleg mérni lehetne azt, hogy milyen szintű a szervezetbűnözéssel összekapcsolódó korrupció, nem volt, és nem voltak olyan mutatóink sem, amelyekkel pontosan lehetne mérni mondjuk az illegális piacok méretét, vagy a szervezetbűnözés erejét. Ezért egy oldalról létrehoztuk ezeket a csoportokat, de utána inkább magyarázatokat próbáltunk keresni, ahelyett, hogy az országokat osztályoznánk, vagy sorrendbe raknánk bármilyen módon. A jelentésben látni fogják, hogy három különböző típusú megközelítést ajánlottunk arra, hogy elemezzük a szervezett bűnözés és a korrupció kapcsolatát. Az első ilyen módszer az volt, hogy megnéztük, hogy az intézményeket hogyan célozzák, mely intézményeket céloznak, milyen okból kifolyólag. A második megközelítésben azt vizsgáltuk, hogy például fogtunk egy illegális piacot, és akkor megnéztük, hogy ezen mondjuk a drog elosztásához milyen jellegű korrupcióra van szükség, melyik országban alkalmazzák ezt inkább, és melyikben kevésbé, és ahol igen, ott hogyan. Először elmagyar, elmesélném azt, hogy melyik intézményeket és hogyan célozzák meg a korrupcióval. Hát többé-kevésbé jobb, az a paraszt észre is leszűrhető az, hogy a vám, a rendőrség, az igazságszolgáltatás és a politikusok a legtámadottabbak, leginkább őket célozzák korrupcióval és a szervezett bűnözésre. És a szervezett bűnözés esetében azonban más közintézmények is célponttá válnak, például az illegális kulturális javak piaca esetében mondjuk a múzeumi dolgozókat is célba veszik, vagy az illegális fakivágás területe is nevezhető bűnös tevékenységnek, és akkor mondjuk a mezőgazdaság és erdőgazdálkodási minisztérium dolgozóit is megkörnyékezik. Mi azonban a leggyakrabban célba vett intézményekre összpontosítottunk. Gyorsan elmondanám, hogy melyik az a két intézmény, amely szerintem ebből a szempontból a legfontosabb. Először is a rendőrség, a rendőri erők. Egy kicsit hadd ugorják megint vissza. Tehát mit is fontos megérteni azt, hogy ez az intézményi korrupció hogyan kapcsolódik egy hálózaton belül. Egy politikus korrumpálása gyakran vezethet oda, hogy más intézményekre is kihatással van. Úgyhogy nagyon nehéz ezeket elválasztani egymástól. Ritkán látjuk, és igazából ritkán látjuk azt, hogy egy országban mondjuk csak a rendőrséget befolyásolják, de közben a vámosokat vagy a vád képviselőit nem mindig van valamilyen kapcsolat ezek között. Aztán nagyon sok különböző tényező van, amelyet figyelembe kell venni, amikor azt vizsgáljuk, hogy a szervezett bűnözés hogyan használja fel a korrupciót az intézmények megkörnyékezésére. Hadd mondjak pár példát. Például bizonyos országokban a kulturális és szociális okokból könnyebb megkörnyékezni a helyi rendőrséget más országokban, ahol formálisabbak, szakmaibak a megközelítések a rendőrségen belül, ott más, ott mondjuk a családi kapcsolatokat használják fel arra, hogy korrupcióval megkörnyékezzenek egy rendőrt olyan országokban, ahol korrupció ellenes egységek próbálják felfedni a korrupciós eseteket, azt gondolhatjuk, hogy ott jelentősebb a korrupció. Vagy hogy alacsonyabb szinten jelenik meg a korrupció. De hát ezek a megelőző mechanizmusok különböző eredményekre vezetnek. Olyan országokban, ahol nincsenek ilyen egységek, lehet, hogy azt látjuk, hogy azonban egyáltalán nincs a, a felszínen korrupció, de valójában lehet, hogy nem ez az igazság, hanem csak egyszerűen nem tudjuk, hogy mennyire rossz a helyzet. Talán a rendőrséget környékezi meg legdirektebb módon és leggyakrabban a szervezett bűnözés. Az Európában, Euró, EU-ban még olyan országokban is látjuk, hogy megcélozzák a rendőrséget, amelyeket általában nem tekintünk olyan országnak, ahol ez a probléma jelentős. az Egyesült Királyságban végzett interjúink alapján azt találtuk, a szervezetbűnözéssel foglalkozó ügynökség segítségével, hogy általánosságban nem akarnak a rendőrök korrumpálásából köz vita tárgyát csinálni, és ezért ugyan végrehajtanak éves tanulmányokat, vizsgálatokat, de ezeket nem hozzák nyilvánosságra. És bár országainkban ez közös probléma, vannak bizonyos tényezők, amelyek miatt nagyon különböző szinteken hathat a szervezet bűnözés a rendőrségére. Vannak olyan országok, ahol komplet osztályokat rontanak meg korrupcióval, más országokban fiatal, tavasztalatlan egy-egy rendőrt, vagy inkább a nyugdíjba vonulás előtt álló egy-egy rendőrt céloznak meg. A szervezett bűnözés mindig nagyon gondosan választja ki azt, hogy milyen megközelítést alkalmazzon, és nagyon gondosan odafigyelnek arra, hogy kit érdemes megcélozni. Persze a rendőrökre nehezedő nyomás nagyon más mértékű egyes országokban. Ott, ahol illegális a droghasználat vagy a prostitúció, ott általában az utcán dolgozó rendőröket inkább megcélozzák. Ott, ahol mondjuk a prostitúció legális, ott erre nincs szükség. Természetesen ilyen különbségeket tapasztalhattunk. Aztán még egy érdekes pont, a bevándorló bűnözők mennyire tudnak belefolyni abba, hogy megvesztegessék a rendőröket. Bizonyos országokban a bevándorlói csoportoknak nincs meg ez a lehetősége de Észak-Írországban, Dél-Franciaországban azt láttuk, hogy általában a hagyományos, akár korábban terrorista csoportnak tekintett csoportok, vagy a hagyományos, mondjuk marszei ö, szervezett bűnözői csoportok közvetítőként lépnek fel a bevándorlói bűnözők, illetve a helyi rendőrség között. A következő fontos terület a politikai korrupció. A pol- politikusokat természetesen nem próbálják meg annyira gyakran megkörnyékezni, mint a rendőröket, viszont az ő megkörnyékezésük nagyon hatékony megoldás, hiszen a politikusok gyakran komoly befolyással vannak a rendőrségre, vagy akár az igazságszolgáltatásra, vagy a vámhatóságokra és egyéb intézményekre. Elemzésünkben azt is világosan láttuk, hogy különböznek a helyi szintű politikusok, és helyi szintű korrupció kérdése, amit gyakorlatilag mindenhol tapasztaltunk, attól, hogy a szervezetbűnözés magas szintű kormányzati tisztviselőket, vagy akár parlamenti képviselőket környékez meg. Tehát ez bizonyos országokban teljes mértékben hiányzott a palettáról. Nagyon nehéz volt információt találni erről az ügy, erről a kérdésről. Az egyik érdekes mintázat, amit az EU-ban mindenhol tapasztaltunk, az az, hogy kormányváltáskor az új kormány nagyon sok politikai korrupciós ügyet felfed az előző kormányjal kapcsolatban. Azokban az országban, ahol gyakoribb a változás, ott több ilyen szennyest kiteregetnek a korábbi kormányról, és itt gyakrabban a magasabb szintű korrupció is fényre derül. Amikor a felméréseket vizsgáljuk, akkor persze nagyon óvatosnak kell lennünk arra vonatkozzak, hogy a közvélemény mit tart a korrupcióról abban az országban. Ez szubjektív. Ezután megvizsgáltuk a magánszektorban is a korrupció helyzetét. Csak nagyon röviden. Amikor arról beszélünk, hogy magáncégeket megkörnyékez a szervezet bűnözés, akkor egyáltalán nem foglalkoztunk olyan kérdésekkel, mint például egy cég tisztviselőt megveszteget. Nem ezt vizsgáltuk, hanem azt, hogy bűnözői csoportok vagy az illegális piacokkal és a bűnözéssel kapcsolatban lévő vállalatok megkörnyékeznek köztisztviselőket. Ha megnézik ezt a képet, ez a hagyományos szervezet bűnözői piaci modell. A beszerzési vagy előállítási szinten, például az illegális cigarettapiacon a, meg lehet vesztegetni a cigarettagyárak vezetőit, hogy bizonyos mennyiségű cigarettát illegálisan juttassanak el csempészeknek. Amikor ezek a javak már megvannak, megtermelték őket, akkor csempészni, az vagy szállítani kell őket. Ekkor a szállító cégeket környékezik meg, akár a vezetőiket, akár a gépjárművezetőket, biztonsági szolgálatot mondjuk egy kikötőben megvesztegetnek, és utána ezen bűnös úton létrehozott vagy ellopott termékeknek az terjesztése, terítése egy újabb fejezet, és utána, amikor az ilyen büntetendő tevékenységekből származó jövedelmet akarják elhelyezni, akkor mondjuk a banktisztviselőket kell megvesztegetni. Ez a negyedik. Az Európai Tanács határozata a magánszektorban jelentkező korrupcióról még nagyon sok országban nem került végrehajtásra. Nagyon sok országban vagy nem találtunk adatokat, vagy nem találtunk bizonyítékot arra, hogy ilyen jellegű bűncselekményekre sor kerül. Nagyon sok országban nem volt az ilyen jellegű megvesztegetésről felmérés. Most átugornék néhány diát, és már is megadom a kollégámnak a szót, hogy zárja rövidre az előadásunkat az jelentésben található ajánlásokkal. Köszönöm szépen, hogyha az elnök úr még három percben engedélyezi, akkor gyorsan befejezném. Két ajánlás csoportot fogalmaztunk meg. Az Európai Bizottság azt kérte tőlünk, hogy a Stokholmi program fényében, illetve a Lisszaboni szerződés végrehajtása fényében ajánlásokat fogalmazzunk meg. Két csoportra osztottuk ezeket, az egyik az ambiciózusabb, de nagyobb hozzáadott értéket képviselő egy korrupciót monitor, korrupciót nyomon követő mechanizmus létrehozásáról szól ez. Ez a jelenlegi például OECD, Greco, Europol, akta adatokra alapozott figyelés és nyomon követés frissítése vagy modernizálása lenne. Úgy gondoljuk, hogy nagyon értékes lehetne, hogyha egy ilyen információ összekapcsoló egységet létrehoznáknak, hasonlóan, mint a, az idegen gyűlölet és a rasszizmus elleni megfigyelő központ. Ennek független öm, kapcsolata lenne a helyi kapcsolattartó pontokkal az egyes tagállamokban. A korrupció mindig elválaszthatatlanul kapcsolódik a helyi állapotokhoz, de ettől függetlenül nagyon hasznos a tapasztalatokat Európai Uniós szinten megosztani. Aztán olyan benchmarkokra, illetve jel indikátorokra is szükség lenne, amelyekkel közösen, egységesen mérhető a helyzet és nem elég a korrupció ellenes egységektől, a rendőrségtől, a vámhatóságtól gyűjteni az információt, hanem alternatív információforrásokra is szükség van, például a, a bűncselekményt elkövető vagy a magánszektorban dolgozó emberekkel folytatott interjúk nagyon hasznos információforrás jelenthetnek az Európai Parlamentnek is nagyon, azt hiszem, hogy nagyon is érdeke lenne egy még ennél is élénkebb érdeklődést kiváltó végrehajtási, vagy megvalósíthatási tanulmányt megrendelnie. Úgy gondoljuk, hogy nagyon jó alapot képezhet mindez hogyha a különböző tagállami intézmények közös definíciókat határoznak meg, ezzel jobban lehetne harmonizálni a statisztikákat, és praktikusabb korrupcióellenes tréning programokat lehetne létrehozni. Még egy dolog, amire rájöttünk, hogy hiányzik, azok a tréningek, képzési programok, a szervezetbűnözés és a korrupció területén általában nagyon elméleti jellegűek és hiányoznak a gyakorlati tréningek, pedig ez rettentő hasznos lenne. Nagyon szépen köszönöm a figyelmüket. Köszönöm, hogy az elnök. Köszönöm szépen. Vannak, van még idő a kérdésekhez. Hát örülnék, hogyha rövid megjegyzéseket tennének. Először De Jong képviselőnek adom meg a szót, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen a kutatást és a munkát. Szeretnék néhány kritikus megjegyzést tenni. A kutatók erről keveset tudnának mondani, de azt gondolom, hogy mégiscsak el kell mondjam, hogy a vizsgálat módszerét kétesnek tartom. Hogyha itt egy grafikát látok, ahol a tagországok, amelyeket kiválasztottak, ezek kimutatása kerülnek, korrupció kapcsán és az ellenőrzések kapcsán, akkor ez azt a benyomást keltheti, hogy mindez plauzibilis, de nem gondolom, hogy mindez alá is van támasztva, hiszen azok, akik tanulmányokat készítettek, bizonyos számokra, elgondolásokra támaszkodnak, de nincsen eh, megfelelő anyag, nincsen objektív eh, eszköz a korrupció méréséhez. Tehát nincsen objektív eszköz a szervezet bűnözés méréséhez, és eh, az ellenőrzések hatékonyságának méréséhez sem. Az elítélések száma semmit nem mond ki, ez azt is jelentheti, hogy kitűnő a korrupció ellenőrzése bizonyos országokban. Éppen ezért a korrupció számának megvizsgálása nem mondhat még ki sok mindent magáról a korrupció helyzetéről. Lehet, hogy itt minden tehát rendben van a helyzet, de van, vannak olyan országok, ahol a korrupció ellenőrzése jó, és mégsem jó a helyzet, tehát itt óvatosaknak kell lennünk. A vizsgálatokkal kapcsolatban lenne néhány gondolatom. A szervezet bűnözéssel való összekapcsolás nagyon érdekesnek tartom, de nem gondolom, hogy különbséget kéne kell tennünk a kis és nagy korrupciós esetek között. Ha valakinek például fizetnie kell, azért, hogy az egészségügyi szolgáltatásokhoz, az oktatáshoz hozzáférjen, akkor ez más, mint hogyha óriási keretek között kell a korrupcióval foglalkoznia. Tehát itt a korrupció minden formájáról szó van, és nem csak néhány formájáról. Ami a jelentés ajánlását illeti, én ezzel egyetértek, de azt gondolom, hogy annak a szükségessége, hogy a bizottságnál és a parlamentnál is arra mutat rá, hogy tenni kell valamit a korrupció elleni küzdelemben. Mindez azonban nem elég. Azt gondolom, hogy a bizottság egy kommunikén dolgozik, de ez nagyon lassan halad, úgy érzem. Azt gondolom, hogy több nyomást kell gyakorolni. A kérdés, hogy ezzel hogyan haladunk tovább, azt gondolom, hogy oda kell eljutnunk, ez az Európai Unióra és a tagországokra is vonatkozik, amelyek aláírták az ENSZ megállapodását, korrupció elleni küzdelemről itt egy nagyon jó ellenőrzési eh, rendszerre van szükségünk. Egyetértek azzal, hogy új kezdeményezéseket kell indítani. Latin Amerika például. Tehát sokkal jobb mérésű, mérési eszközök vannak arra, hogy jól mérjük a korrupciót, és itt nem arról kérdezik meg az embereket, hogy mit gondolnak a korrupcióról, hanem felteszik azt a kérdést, hogy ők hány alkalommal fizettek túl sokat a hatóságoknak. Ez Latin Amerikában így van, nálunk azonban nem. És minden bizonyal lehetőség van arra, hogy a korrupciót a, az ellenőrzési mechanizmusok keretében jobban vizsgáljuk. Nem szabad megfeledkezni arról, hogy az ügynökségek is lehetnek korruptak. Itt nem a tagországokra gondolok, hanem arra, hogy a korrupció minden bizonyen létezik a bizottságnál és a delegációknál és más országoknál. Tehát itt saját magunkat is ellenőrizni kell. Egyébként jónak találom azt, hogy a téma figyelmet kapott, de nagyon sok dolgunk van még, és remélem, hogy jó vitát sikerül folytatnunk az ellenőrzésről. Köszönöm. Thank you, Mr. Ilchev. Thank you, Chairman. Köszönöm szépen a szót. Kicsit más véleményem vagyok. Én ennek a kutatásnak az eredményeit és a tartalmát ennek az előadásnak, és az előadást is nagyon ígéretesnek tartom több oknál fogva. Nem egy látható dologról, könnyen mérhető és könnyen beszámolható témáról van itt szó, ami ellen könnyű fellépni. Mert a korrupció, a szervezet bűnözés a legbonyolultabb, legjobban elbújtatott, legkevésbé látható bűn a társadalomban. Úgyhogy az, hogy a társadalomnak ezt a az árnyék képét is megismerhetjük, azt gondolom, hogy ez egy nagyon bátor kezdeményezés. Ez a jelenség sokáig velünk lesz még, és ebben a kontextusban az első kérdésem. Ugye specifikusnak tekinthető több vonatkozásánál fogva a korrupció és a szervezet bűnözés Európa különböző területein, és a szerzők úgy tűnik, hogy történelmileg alakított struktúrára vezetik vissza, akár a klánokon belül ezt a fajta jelenséget. Tehát ezek a specifikus jelenségek jellemző pontosabban a korrupció és a szervezet bűnözésre vonatkozóan. Kialakulásokat tekintve hosszabbnak tűnnek, mint a, amikor átalakulnak. Úgyhogy milyen erőfeszítésekre van szükség ahhoz, hogy belehatoljunk ezekbe az hát eléggé diszkrét struktúrákba, különös tekintettel ugye a poszttotalitárius rendszerekre a társadalmon belül. A jelentés nagyon alaposan körüljárt ezt a problémát, és ezt nagyon is értékelem, mert napi szinten nagyon egyszerű történeteket hallunk a médiából, hogy milyen szervilisek a különböző résztvevők, bármiről is legyen szó, megvesztegetésről, vagy pedig urambátyám gazdaságról. Hogy Tilla? Köszönöm, elnök úr. Szeretném megköszönni a három előadónak ezt a nagyon világos és nagyon fontos előadást. Köszönöm azt, hogy bizonyos aspektusokat, amelyek nagyon nehezek, nehezen mérhetők, megvilágítottak. Nem akarom megismételni, amit az előttem szólók mondtak, úgyhogy megpróbálok három kérdésre koncentrálni. Egy olyan jelenség, amely már létezik, egy másik, ami Bulgáriára, Romániára vonatkozik, és egy harmadik, ami inkább távolabbi perspektívából vizsgálja a dolgokat. Az első kérdésem, a prezentáció végén azt mondták, hogy már is vannak értékelési mechanizmusok, például az Euróbarométer, az Europol, vagy más, az Európai Együttműködési és Fejlesztési Szervezet. Az a kérdésem, hogy akkor milyen hozzáadott értéke van annak a mechanizmusnak, amit önök javasolnak, ahhoz képest, ami már megvan. Miben fog ez újdonságot jelenteni, és miben gazdagítja a meglévő tudásunkat. A második kérdésem szintén ennek a mechanizmusnak a a javasolt mechanizmusnak a hozzáadott értékére vonatkozik, milyen értéket fog nyújtani bizonyos konkrét területeken az európai politikákban, itt a bővítésre gondolok különösen, illetve arra a mechanizmusra, együttműködési mechanizmusra, amelyet Bulgária és Románia esetében használnak. A harmadik kérdésem kicsit perspektívába helyezi a dolgot. Az Európai Bizottság akciótervében, ami a Stockholmi programhoz kapcsolódik, egy közleményt van szó, a tagállamokban lévő korrupcióról, amely egy értékelési, mechanizmus, értékelési mechanizmust akar, és egy ellenőrzési mechanizmust szeretne létrehozni. Az én kérdésem az, hogy mi az ön elképzelése egy ilyen európai mechanizmus végrehajtásáról a korrupció elleni küzdelemben? Gondolja-e, gondolják-e önök azt, hogy ezeket a mechanizmusokat megvizsgálván, amelyeket hát láttunk, hogy technikailag elég nehéz volt már magukat is beindítani, nekik is nehéz információhoz, dokumentumokhoz hozzájutni, tehát hogyan lehetne ellenőrizni az ő munkájukat, az ő munkájuk jogosságát, és mi a véleménye önöknek erről a kérdésről? Milyen kihívások és milyen akadályok állhatnak egy ilyen mechanizmus útjában, és milyen előnyei származhatnak ebből az EU-nak. Eh, grazie Presidente, io ovviamente voglio ringraziare. Köszönöm szépen. Köszönetet mondanék a jelentés készítőinek kiváló megközelítéssel kezelték ezt a témát a tagállamokra nézve tulajdonképpen egyfajta bizonyítékot gyűjtöttek össze, és hát elmondták azt is, hogy nagyon sok a fehér folt a kutatás területén, és szinte csak tendenciózusnak tekinthetők itt a felsoroltak. Azonban az európai bizottság felelőssége a tanácsal és a parlamenttel történt megállapodás után, és a tagállamokkal való megállapodás után is nagyon lényeges volna egy stratégia felállítása, és ha jól emlékszem, a stokholmi programban erre vonatkozóan szerepel is egy kitétel. Nyilván először is definiálni kellene, egy közös definíciót kellene találni arra, hogy mit értünk def- korrupció alatt, hiszen enélkül elég nehéz körüljárni a problémás statisztikákat összegyűjteni, majd pedig az összegyűjtött adatokat értékelve lépéseket kidolgozni, amelyel visszaszorítható lenne ez a jelenség. Különböző adatok vannak, különböző rendszerekben, vannak a tagállami rendszerek, az Európol adatbázisok, és minden érintett testületnek is megvan a saját adatbázisa. Fontos lenne ezeket egyetlen platformba egyesíteni, amelyek aztán az összes tagállamra vonatkozóan érvényesek. Tehát összefoglalva egy hasznos tanulmánynak tartom ezt a dokumentumot, de jobb alapra kellene helyezni és intézményesíteni kellene a megközelítést. Bozuti úr! Köszönöm szépen! Én is szeretnék köszönetet mondani először is a vendégeinknek a jelentés bemutatásáért. Nagyon érdekesnek tartom, és jókor is érkezett. Egy pár héttel ezelőtt elnökkor az Európai Parlament írásos nyilatkozatot fogadott el a korrupció visszaszorításának témájában, és úgy gondolom, hogy ez lenne az első lépés, számos következő lépés között az Európai Unió és a ezen belül a bizottságnak a prioritások hangsúlyozása, különös tekintettel a korrupcióra nagyon lényeges volna. Úgy tűnik, hogy elég kevés történt ezen a területen az elmúlt időszakban, dacára annak, hogy dolgoztunk ezen a, az ügyön és a problémán. Szerettem volna hallani a bizottság véleményét erre a bemutatott jelentésre vonatkozóan is, abban a kontextusban is, hogy Malmström asszonynak is vannak elképzelései a probléma megoldására. Azt gondolom, hogy van egy mechanizmus, amelyel most már tudjuk, hogy kik a, az erényes országok, és kik kevésbé, és ez kicsikét azért különbözik attól, amit korábban hallottunk. Egyetértek azonban azzal, hogy hogyha lesz egy ilyen táblázat, akkor nem spekuláció alapján és érzékelés alapján kell majd meghatározni, hogy ki melyik kategóriába tartozik, hanem konkrét adatok alapján. Így lehet eldönteni a korrupció jelenségének a meglétét. Hallottam arról, hogy ez irányú javaslatok vannak, de ha tényleg koncentrálni kívánunk erre az ügyre, akkor a rámutatunk és megbüntetjük megközelítés nem fog célra vezetni, hiszen egyetlen EU-s tagállam sem akar x ligában MB 8-as szinten dolgozni és nem szereti, hogyha megnevezik. Köszönjük, mondja az elnök. Öné a szó, kolléga. Hát őszintén szólva, a tanulmányt nagyon érdekesnek tartom, sőt, nagyon bátornak tartom a bizottságot, hogy megalkotta ezt a tanulmányt, hiszen végre elemzésre került sor, méghozzá tabónak számított területeken is a különböző területekkel kapcsolatban, magán intézmények, a rendőrség, a politikához való viszony aspektusában, és ez már példaértékű. Olaszország, Spanyolország és kelet-európai országok, amelyeket itt nevesítettek, és hát drámai eredményeket láthattunk a térképen bemutatott eloszlásban is. Nem hiszem, hogy csak kényelmesen hátradőlhetünk, látván ezeket az eredményeket, mint hogyha megnyertük volna a legutolsó VB-t. Nem lehetünk ennyire önelégültek. Olyan országokról van szó, amelyeknek régi hagyományaik vannak, régi kultúráik, de a korrupciót is létezik, még hozzá hihetetlen dimenzióban, ahol talán nem is sejtenénk. Mondanám még kiegészítésképpen azt is Bozuti úrnak, hogy jónak tartom azt, hogy egy ilyen javaslat, tehát hogy olyan javaslatot tett, hogy bemutatásra kerüljön ez a tanulmány, hiszen pozitív hatása is lehet annak, hogyha ilyen jelenségekről hallunk de hát azt is tudjuk, hogy ezek nem egyedi esetek. Tehát nem arról van szó, hogy kiragadtunk volna egy-egy történetet, és akkor azt vezették volna előszámunkra, de hogyha azt látjuk, hogy vannak egész régiók, ahol bizonyos kapcsolatok vannak a politika és a szervezet bűnözés között, illetve különböző párhuzamos gazdaságok között, akkor nem egyedi korrupciós esetekről van szó, hanem egy rendszerszerű korrupcióról. És ez úgy tűnik, hogy eléggé mély gyökereket vert, és eléggé elterjedt. Hiába vagyunk itt jó hiszeműek, nagyobb és drámaibb mértékű ez a korrupció, mint amit sejtettünk. Hallottunk Olaszországról, Berlusconiról is szóltak, az ő eseteiről, és hát azokról a korrupciós ügyekről, amelyek valószínűleg ebből kikerekedtek. De hát eddig csak az ellenzék beszélt erről. Amikor valaki ilyet szóvá tesz, akkor egyből lekommunistázzák, miközben most látjuk a tanulmányból, hogy itt szó sincs arról, hogy kommunista ö, hátterűek ö, nevesítenék a korrupciót. Itt inkább arról van szó, hogy a hatalommal egyszerűen visszaélnek. De a valós probléma is térjünk erre vissza, hogy mit is tehetünk. Hát röngen feltételt a felvételt a korrupciós rendszerről nem készíthettünk, amit eddig tudunk, az talán nem is elegendő, de azért ne becsüljük alá, az eddigi ismereteinket, mégis úgy gondolom, hogy el kell mélyíteni még ezt a tanulmányt. Hogyha végére jutunk, akkor meg lesznek a kapcsolatok a, a nemzetközi fegyverkereskedelem, a szervezet bűnödé, bűnözés, valamint a maffia és a terrorizmus között, itt is lehet akkor vizsgálatokat folytatni, aztán a titkos szolgálatok, ahol, amelyek különböző országokban párhuzamosan tevékenykednek és aktívak. Az a tény is, hogy ellenzéki ö, zsurnalisztákat, újságírókat, akik kényelmetlenek, azokat elteszik lábalól. Tehát számos olyan adatot gyűjthetünk össze, ami hihetetlen periratot eredményez. Úgyhogy maradjunk annál, hogy egy komoly tanulmányra van szükség, amely megfelelő gondolatok elő irány elő gondolatok megfogalmazásához elegendő. Ugye tavaly is beszéltünk már a mafió, mafiáról és a korrupcióról, a mafia modell talán a harmadik évezred modelljeként is besorolásra kerülhet, mert nagyon sokan ez alapján gondolkodnak, és, és a különböző árnyégazdaságok struktúráit és a párhuzamos egyéb struktúrákat is erre fűzik föl. Ha például egy mafiaszerű vállalkozás Palermóban meg akar szerezni egy tendert, akkor nagy nehézségekbe fog ütközni, mert komoly szabályok szerint működik a közbeszerzés. Ha, ha sikerül, akkor, ha jól működik a dolog, akkor tulajdonképpen a feltételek szerint a mafia, mafia struktúrák nem juthatnak itt szóhoz és megbízásokhoz. Palermóban igyekeztünk megfelelő lehetőségeket és szabályokat teremteni, hogy a maffia ne tudjon részesedni ezekből a tenderekből. De vannak ezek a védelmi előírások. És hogyha Palermóban vagy Rómában valaki nem tud labdába rúgni, mafiózóként, de Párizsban vagy Berlinben igen, vagy akár Londonban, annál fogva, hogy ezeknek az országoknak nincsenek preventív előírásaik, akkor egész más a helyzet. Mindig nagyon naívan azt gondoljuk, hogy az olasz maffia, amelynek 200 milliárdos forgalma van évente, ezt esetleg akár Görögországnak is segítségül felkínálhatták volna. Miközben ugye két ezer milliárd eurós eh, egyéb csomagokról is beszélünk. És akkor gondoljanak még a szerencsejátékokra, és az egyéb visszaélésekre, amelyek a kiírásoknál történnek. Tehát azért ennél a volumennél fogva már sejthetjük, hogy milyen nagyságrendűek ezek a visszaélések. Elnök, egy órát ö, töltöttünk ezzel a témával, és kimerítettük az időnket, nagyon érdekes vitát folytattunk, de a bizottságnak szeretnék még időt biztosítani. Kívánják-e a szót megragadni? Köszönöm szépen. Nagyon rövid leszek mivel már az időnkön túl vagyunk, üdvözli a tanulmány eredményeit a bizottság, segítségnek tekinti a következő munkát, illetően nyilván minden kommentára nem fogunk tudni most reagálni, ami elhangzott a vitában, de egy nagyon fontos témára szeretnék kitérni, amelyet a jövőbeni vitáknál is fel fogunk karolni még. Az eddigi korrupciós adatokat, ahogyan ezt itt hallottuk is a tanulmány ismertetésénél, ez percepción alapul. És elhangzott az is, hogy a bizottság kicsit lassan dolgozik talán ebbe, ezen az ügyön. Nos, hagyj biztosítsam önöket arról, hogy dolgozunk azon, hogy hogyan szoríthatjuk vissza a korrupciót, Jelenleg értékeljük azt, hogy a korrupciós jelentéssel hogyan dolgozzunk tovább, hogyan tudjuk fejleszteni az adatgyűjtést annak érdekében, hogy megbízható adataink legyenek a korrupció vonatkozásában. Aztán értékelni kell a keret határozatot is a magánszektorban történt korrupcióval kapcsolatban is ennyit szerettem volna mondani. Köszönöm. Köszönjük, mondja az elnök. Azt gondolom, hogy egyértelmű, hogy nem utoljára beszéltünk erről a témáról, a korrupcióról és a szervezett bűnözésről. Búzut úr is elmondta, hogy a legmagasabb szintről a bizottságtól is várunk majd nyomonkövetést. követést és talán 5 percig még tudnak maradni, és akkor önök is elmondhatják a véleményüket azzal kapcsolatban, hogy mi hangzott itt el a Libeszak Bizottság tagjai részéről. Köszönöm szépen! Nagy öröm számomra, hogy ilyen sok kérdés hangzott el, és megkaptuk a támogatást a szakbizottsági tagoktól. Egy pár dolgot mondanék, mielőtt Gulev úrnak a zárszavóra megadnám majd a lehetőséget. Hát, hogy tényleg megbízhatatlanok -e ezek az adatok, jelenleg, mint ahogyan mondtuk, itt tartunk, de igyekszünk ezen javítani, és megfelelő döntés birtokában Európa szintű és megbízható adatokra szeretnénk támaszkodni. Hogyha a hozzáadott értékről beszélünk, Elcsava asszony kérdezett erről, teljesen egyértelművé tettük, és az utolsó be, felszólaló is beszélt arról, hogy nincsen olyan jól, fair módon működő piac, belső piac, hogyha nem tudjuk megragadni ezt a problémát. A bizottság tapasztalattal bír már a határértékek megszabását, illetően a korrupcióra nézve, Románia és Bulgáriát, illetően vannak ilyen mechanizmusok, de ezt a mechanizmust ezt ki kellene terjeszteni a, a belső piacra és az unió ö, nagyobb területére is. Úgyhogy átadnám a szót Kunyev képviselőnek majd, ha gondolják, akkor a legtöbb választ majd írásban adjuk meg. Egyetétek azzal, hogy nem elegendő a tájékoztatás, enciklopédikus kötetnek tekinthető, amit összegyűjtöttünk, és amiből a tanulmány lesz. Az, hogy mi a korrupció, azt már értjük, de hogy hogy működik pontosan, azt talán még nem tudjuk, és hogyha elolvassák a két kötetet, akkor azt gondolom, hogy azért jobban fogják érteni, de ez a kezdet, nem pedig a végső állomás. Azt gondolom, hogy ebből azért kiolvasható, hogy a, az szervezett bűnözés az mennyire elterjedt. Rocsev kollégára reagálva, az korrupció és a szervezet bűnözés az megmarad, lehet, hogy a tranzit, mint olyan, az átmenet az már befejeződött. Ha megnézzük a rendőrségen belüli korrupciót, van, aki azt fogja mondani, hogy kiszüremkedik a tájékoztatás, az információ kiútnak, mások már ezt az, ilyenkor korrupcióról beszélnének. Nem lehet egy általános definícióval előhozakodni a korrupció kapcsán, különböző definíciókra lesz szükség a különböző intézmények kontextusában. Franciaországban 15 esetről tudunk évente, mert ők így értelmezik 120 eset van viszont a Nagy-Britanniában, mert ott már megint csak másként definiálják a korrupciót, tehát attól függ, hogy mi a, hogyan értelmezzük a jelenséget. Muszutil úr megjegyzése az egyértelmű esetekről. Hát nem tudunk csak ilyen konkrét esetekre hagyatkozni, amelyek a titkosszolgálatoktól érkeznek, vagy akár a bíróságokon keresztül azt pedig el tudom mondani, hogy az, az olasz adatok vonatkozásában valószínűleg egy kommunista hátterű szerzővel van dolgunk. Úgyhogy ennyi. Köszönöm szépen a figyelmüket. Elnök, köszönjük szépen az előadóknak. A demokrácia szeretnek a szerzőinek ezt az előadást. Folytatjuk a munkánkat. 13-as. Ezen már túl vagyunk. A külső határok átlépésekor vízum kötelezettség alá eső, illetve az e kötelezettség alól mentes harmadik országbeli állampolgárok országainak felsorolásáról szóló rendelet módosítása. Itt a Libe szakbizottságban tehát meg fogjuk most ezt a kérdést tárgyalni. Tanya Fajon volt a téma előadója. Úgyhogy a jelentés tervezett megvitatása következik. Albánia és Horvátország és Bosznia-Hercegovina tekintetében pedig a vízumliberalizáció lesz a témánk. Parancsoljon, Tanja! Köszönöm, elnök úr, és köszönöm azoknak a kollégáknak a jelenlétét, akik még mindig itt vannak a teremben, egy nappal a nyári szünet előtt, illetve a munka befejezése előtt. Azt gondolom, hogy itt egy nagyon fontos ügyről van szó, és örülnék annak, hogyha örültem volna, ha több kolléga itt maradt, hiszen nagyon sokan Boszniából, Hercegovinából, Albániából követik az európai parlamenti vitát és a vízum liberalizáció ügyét. A vízum rezsim a Nyugat-Balkán polgárai túlságosan hosszú ideig izolálta, és az elmúlt év decemberében, amikor megszüntettük Macedónia, Szerbia és Montenegró számára a vízumkényszert, akkor kiderült, hogy ennek jelentős hatása van a polgárok életére, ez egy pszichológiai uh, hatás az az érzés, hogy szabadon utazhatnak az Európai Unióban. Nagyon fontos finalizálni ezt a folyamatot a Nyugat-Balkán térségében, Bosznia-Hercegovina és Albánia számára. Az év elején, amikor három ország számára kezdtük meg a vízum liberalizáció folyamatát, akkor negatív hatások mutatkoztak, amikor bizonyos bevándorlók ebből a három országból polgárok, Macedóniából és Montenegróból, Belgiummal, Hollandiába jöttek, menedékjogot kértek, illetve munkát próbáltak keresni. Az egy hónapig tartott, és a kormányok mind a két országban nagyon jól reagáltak, hiszen őket félrevezették, nem tudták azt, hogy a vízummentes utazásnak vannak határai, de ez nagyon jó lecke volt a, a bosznia hercegovina és más hatóságok számára. Mind a két ország nagyon jelentős összegeket investált az információs kampányba, azért, hogy informálja polgárait arról, hogy a vízummentes utazásnak vannak határai, 90 napig lehet tartózkodni egy országban, nem adunk menedékjogot vagy tartózkodási engedélyt, hanem ez szabad utazást jelenthet csak az Európai Unióban én sokat utaztam ezekben az országokban, az elmúlt hónapokban a nyugati-balkán országaiban jelentéstevőként, Albániában és Bosznia-Hercegovinában is sokszor jártam. A hatóságoktól informálódtam, ami a technikai felkészültséget illeti. Mind a két ország eh, sok mindent tett, jó előrelépésre tetszett, ezt elismertük éppen ezért az Európai Bizottsági Javaslatát jelentéstervezetemben módosító indítványok nélkül támogatom azért, hogy mindkét ország bekerülhessen a fehér lista függelékébe. Azt javaslom, hogy jelezzük egyértelműen azt, hogy eltökértek vagyunk. Sikerült az elmúlt évben megállapodásra jutni a tanácssal, miszerint mindkét országot sürgősségi ügyként kezeljük, és most a mi felelősségünk és a mi szavahihetőségünk forog kockán, hogyha nem finalizáljuk ezt a projektet ebben az évben. A szakértők Albániában a végső technikai felkészültséget értékelték, és az elmúlt héten Bosznia-Hercegovinában ugyanez az értékelés megtörtént. Mindkét ország jó biztosítékokat nyújtott arra, hogy sok minden történt, és teljes politikai eltökéltség és akarat érzékelhető, a szektorális politikában és a jogalkotási kereteket illetően is. Hangsúlyozni szeretném a következőt. A fiatalok számára döntünk ezről a kérdésről, és 20 évvel ezelőtt ezekben az országokban vízum nélkül utazhattak ezek a polgárok, és fiatalok generációi nőhetnek fel úgy, akik országukat talán nem is tudják majd elhagyni, és éppen ezért nagyon nehéz európai értékekről velük beszélni, hogyha nem is ismernek mást az országukon kívül, és ezek szegény országok. Hangsúlyozni szeretném azt, hogy a fiatal generációk számára, a fiatalok számára ez nagyon fontos, hiszen esélyt nyújthatunk arra, hogy tanulhassanak, szabadon utazhassanak, meglátogathassák barátaikat, családjaikat külföldön, és visszaadjuk nekik azt az esélyt, amelyel korábban bírtak. A végkövesztetések kapcsán el szeretném mondani azt, hogy az Európai Bizottság ígéretet tett arra, hogy szeptember elején szóbeli jelentést hallhatunk a szakértőktől mindkét ország esetében, és remélem, hogy pozitív jelentés születik majd, pozitív végső értékelés mindkét ország technikai felkészültségéről, és most meg vagyok győződve arról, hogy ők megérdemlik a vízummentességet, mégpedig mi hamarabb. Most rajtunk van a sor az Európai Parlamenten, és remélem, hogy szeptemberben a Libében szavaz, szavazhatunk, majd kora ősszel a plenárison, és remélem, hogy megadhatjuk a zöld utat ennek a folyamatnak. Remélem, hogy a tanács is uh, tud ehhez csatlakozni, és sürgősségi ügyként kezeljük ezt a két országot. Remélem, hogy októberben napirendre kerülhet ez a dolog, és nem novemberben, hiszen minden egyes hónap kockázatot jelent, hiszen ez etnikai megosztottságot eredményezhet, politikai, gazdasági instabilitást, és nagyon megfizetnénk, hogyha nem biztosítanánk a vízummentességet. Tehát a mi felelősségünk mindez, mi döntünk, ott a polgárok életéről, életminőségéről, és Koszovó komoly aggodalom marad továbbra is, jelentős pont a napi renden. Fontos őket is bekapcsolni a vízum könnyítési folyamatba. És remélem, hogy kora őszre sikerül ezeket az országokat is bevonni. Köszönöm szépen, mondja az elnök, most pedig a, bírós, a bizottság képviselőjének adom meg a szót, parancsoljon. Yes, please. Well, uh, we are, out. Uh, Nagyon örülünk annak, hogy megszületett ez a jelentés Fajon asszony tollából, és bizonyára tudják, ismerik az Európai Bizottság álláspontját a következő lépésre vonatkozólag. Véglegesíteni kell a technikai missziók eredményeit, hogy lássuk azt, hogy milyen előre haladást tanúsítottak ezek az országok. Szóban be fogunk számolni ezeknek a misszióknak az eredményéről szeptember elején. Ahogy azt néhány héttel ezelőtt a bizottság már mondta. Köszönöm, mondja az elnök, hogy ilyen világosan és röviden számoltak be. Most a belga elnökségnek adom meg a szót. Bren asszony, önél szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt parlamenti képviselők! Ahogy az államtitkár úr is mondta ma reggel, ma délelőtt, a belga elnökség figyelembe veszi az Európai Tanács és Parlament nyilatkozatát, és megpróbálunk a Bosznia-Hercegovina és Albániával szemben vállalni az ezre ide vonatkozó felelősségünket, és véghez vinni ezt a folyamatot. Azonban a vízumliberalizációt csak akkor tudjuk elengedélyezni, hogyha olyan hatékony, hogyha minden tagállam egyetért azzal, hogy az összes szükséges feltételt teljesítették ezek az országok támogatjuk az Európai Bizottságot abban, hogy új szakértői missziókat küldjön ezekbe az országokba. Most is van ott két ilyen csoport, az ő jelentésük az Európai Bizottsághoz majd nagyon segíteni fog abban, hogy tisztán lássunk az ügyben, hogy a két ország a különböző kondíciókat teljesítette-e. Ezeknek az országoknak a könnyítés megadása technikai kérdés. A döntést erről már a szakértői, illetve a bizottság jelentésük alapján a politikai döntést meghoztuk. Hogyha a feltételeket teljesíti a két ország, akkor a soros elnökség a lehető legtöbbet meg fogja tenni, hogy a lehető leggyorsabban a technikai lépéseket és eljárásokat befejezzük. Az elnökség Fajon asszony jelentését is figyelembe veszi, és nagy lelkesedéssel fog továbbra is együttműködni a parlamenttel ezen a, ebben a fontos témában. Köszönöm. Megjegyzések. Latford asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Attól tartok, hogy lemaradtam Fajon asszony megjegyzésének az első feléről, de a korábbi megbeszéléseink alapján biztosan állíthatom, hogy minden egyetértek, amit mondott. Nagyon jó munkát végzett. Amikor a LIBE bizottságot elirányítgatta ezen a területen. Nagyon komoly érdekünk, hogy elismerjük, hogy ez a két ország feltételeket teljesíti, jó úton járnak, működnek a meg, az igényelt mechanizmusok, és nagyon remélem, hogy pozitív döntést tudunk hozni a lehető leghamarabb. Az AFET jelentéstevője leszek ezen a területen, nagyon rövid lesz a jelentésünk. Szeptember 6-án szavazunk róla, hogyha minden jól megy. Támogatom a jelentéstevőt határozottan, az ő kérését, hogy gyorsan zárjuk le, és az októberi plenáris elé már kerülhessen a szavazásra ez a jelentés. Még egy apró megjegyzésem lenne a bizottság felé. Eddig ez egy technikai kérdés, abban a tekintetben technikai kérdés, hogy technikai feltételeket kell teljesíteniük az országoknak, a vízumliberalizáció kritériuma ugyanis ezt fektetik le. Azonban ezeket a technikai kritériumokat nem kell gyengíteni, vagy alacsonyabb színvonalra helyezni azonban. Nagyon fontos, hogy ne legyen, hogy, hogy van egy politikai döntés, hogy nem adunk vízummentességet, akkor, hogyha úgy, dönt, úgy látjuk, hogy a kritériumokat nem teljesítik. De hogyha húzzuk az időt, az viszont már politikai döntés, és egy szerencsétlen politikai döntés lenne, amely az Európai Unió valós biztonsági érdekeit viszont már veszélyeztetné, kihatása lenne erre. Már végigmentünk ezeken az érveken, és nem csak a szokásos gyanúsítottakról van szó. Tudom, hogy vannak olyan szélső jobboldali emberek, akik ezt már a múltban is elmondták, hangoztatták, de a széles körű biztonsági érdekünk az, hogy a nyugat-balkáni országokat és embereket kössük az Európai Unióhoz, hogy befogadjuk őket, hogy kitágítsuk a horizontjukat, és így tudunk a beszűkült etnikai feszültségeket erősítő nézetek ellen fellépni. Az introvertált nacionalizmus nem segít nekünk, az nem áll a mi érdekünkben, úgyhogy ez politikailag és biztonsági szempontból is egy olyan ügy, amelynek a technikai kritériumok teljesítése az alapja, a feltétele. Köszönöm, Buszutil úr. Köszönöm, elnök úr. Szalalatford felszólalása fényében hadd tisztázzam, hogy a szélső jobb mit gondol erről az ügyről. Először is üdvözlöm Tanya Fajon felszólalását és azt a módot, ahogy kezelte ezt az ügyet. A politikai következmények, illetve a technikai feltételek fontosságát figyelembe véve, Anna Maria Koraca az árnyékjelentéstevő nevében azt mondom, hogy mi is nyilván megvizsgáljuk azt, hogy az európai integráció milyen perspektívákat mutat Bosznia-Hercegovina és Albánia felé, tehát nyitottan és pozitívan vizsgáljuk ezt a lehetőséget. Mindazonáltal úgy gondoljuk, hogy nagyon természetes ez a megközelítés. Tehát nem is kell ehhez hozzátennem semmit. Ami azonban a vízum könnyítési problémát illeti, persze itt vannak kritériumok, amelyeket teljesíteni kell. Nagyon örülök annak, hogy szeptemberre a kritériumok vizsgálatának az eredményei meg lesznek. És hogyha ezek az eredmények pozitívak, akkor a néppárt bizonyára támogatni fogja Fajon asszony ajánlásait ezzel az ügyel kapcsolatban. Tökéletesen igaza van, amikor azt mondja, hogy felelősségünk van, és a hitelességünket kockáztatjuk, de hogyha megvannak ezeknek a vizsgálatoknak az eredményei, akkor és kielégítőek, akkor mi is el fogjuk fogadni az ajánlást. A jelentéstevő Fajan asszony, köszönöm szépen, és szeretném megköszönni kollégáim támogató szavait is. Az Európai Parlament úgy gondolom, hogy széleskörű támogatást mutat a vízumliberalizáció folyamata iránt. Örömmel hallottam a tanástól, hogy ez technikai folyamatnak minősül, de ugyanazok a ugyanazok a, az aggályok merülnek be bennem is, mint a kollégákban, hogy ahogy haladunk a vége felé, itt egyre inkább politikai döntésnek tűnik a dolog. Azt kérem, hogyha a politikai hogyha a kritériumokat, a technikai kritériumokat a szakértők alapján, telje, a szakértők véleménye szerint teljesítették ezek az országok, és szeptemberben remélhetőleg ezt megtudjuk, akkor már ne húzzuk politikai döntések miatt ezt az ügyet, hanem ugyan ilyen sebességgel, ahogy az Európai Parlament is kezeli ezt az ügyet, tehát októberben szeretnénk szavazni róla, akkor ugyanilyen sebességgel kezelje ezt az ügyet a tanács is, és ne húzza be, ne húzza ki e, télig Remélem, hogy az ősz elején megkapjuk a zöld lámpákat. Továbbra is ilyen elkötelezetten folytatjuk ezt a folyamatot, és a bosznia-hercegovinai, illetve albán állampolgárok szabadon lesznek képesek utazni az év végére Európában. Ezt megérdemlik, inkább, mint valaha. Köszönöm szépen. Akkor az ütemezést tekintve nézzük meg, mi lesz a megjegyezni való. Szeptember 2 a bizottság előterjeszti a nyári misszió eredményeit. Harmadikán este 6-kor várom legutoljára a módosítókat, ez tehát a benyújtásuk határideje, és az AFET szakbizottság, ahogyan Latford Báron ő már erről beszámolt, lehet, hogy itt nálunk szeptember 13-án lesz ö, ö, szavazás. Remélem mindenki megjegyezte. Az AFET véleménye után természetesen akkor megszavazzuk, szavazunk erről mi is. Utolsó napi rendi pontunk. a líbiai menekültek kérdéséről a bizottság fogja előterjeszteni ezt az ügyet, hiszen ez egy olyan pont, egy olyan kérdés, amelyet sürgősségi témaként kezelünk. Néhány kolléga erre vonatkozóan kérte a napi rendrevételt a LIBE szakbizottságon belül. Először is szeretnénk köszönteni a főigazgató a belügyi főigazgatóságtól. Mástrom asszony kabinetjéből, és el fogja mondani nekünk az eritreai bevándorlók helyzetét, akik bejutottak a illetve igyekeztek az Európai Unió felé, de Líbia feltartóztatta őket. Volt már erről szó, tudjuk, hogy emberi jogok sérültek, és nem csak a bizottság vizsgálta ezt a kérdést, hanem az ENSZ is, az ENSZ különböző ügynökségei, mint a menekültügyi főbiztosok, főbiztos, és a nemzetközi bevándorlási hivatal is. Hallottuk, hogy a misszió vezetője, Hártó úr, is itt van közöttünk, Líbiából, akit köszöntünk. Meg fogjuk adni nekik is, neki is a szót később. Úgy tűnik, hogy egy kicsit javul a helyzet, mégis a bevándorlók és a menekültek kezelésének ügye Libiában még mindig ö, ö, nyitott az Európai Unióban ugye általános érvényű EU-Líbia megállapodást készítünk elő, ez irányú tárgyalások már zajlanak. 2009 elején Baró úrral a bizottság részéről indult el ez a tárgyalás. Mászini igazgatónak fogjuk megadni először a szót, majd ezt követően lesz egy rövid eszmecsere. Panzéri képviselőtársunk is talán majd szót fog kérni, hiszen ő volt az egyike azoknak, aki kérte, hogy ezt sürgőségi ügyként kezeljük ezt a problémát. Man servisi? Non è ancora là? Eh? Okay. Úgy tűnik, hogy Manservisi úr még idefelé tart, úgyhogy talán más megjegyez, megjegyzés is elhangozhat az IOM részéről. Hart úr, nem tudom, hogy ön kíván-e szólni és akkor megvárhatjuk addig Van Színi urat. Itt is van, van szervízi úr, nagyszerű. Ha helyet foglal, megvárjuk, köszönjük szépen, és szeretettel köszöntjük. No, tehát akkor tisztáztunk mindent, van szervíz, úr, nem volt itt, de megadom a szót most önnek a bevezető megtartásához. Úgyhogy örülünk, hogy szól hozzánk. Uh, Köszönöm szépen. Szeretném aláhúzni, hogy elsősorban azért vagyok itt, hogy meghallgassam az önök véleményét, de természetesen elmondom azt is, hogy mi hogyan léptünk, hiszen vita alakult ki, és hát első kézből kaphatnak természetesen információt tőlem is. Először is, hogy mi történt az eritreaiak ezen csoportjával Libiában. tulajdonképpen informális csatornákon keresztül jutott el hozzánk a hír, a civil szervezetektől, a médiától különböző jelentéseket kaptunk, és aztán természetesen felvettük a kapcsolatot az ensz az ENSZ menekültügyi biztosával, és amit most tudunk, hogy 400 eritreai tartanak fogságban, mint illegális bevándorlót Líbiában. 250 további ö, embert ö, sikerült azonosítani a fogvatartási központban Líbiában, majd pedig különböző okoknál fogva, amelyekről megint csak informális úton ö, szereztünk, délre szállították őket egy másik fogvatartási központba. az utóbbi napokban, illetve akkor nagyon sok informális intervencióra került sor. Volt egy nagyon erőteljes felépés is miniszterek részéről. És az ENSZ is tett informális lépéseket. Először is a libaiak egyébként elmondták, hogy mik a szándékaik, hajlandóak együtt dolgozni annak érdekében, hogy ezt humánusan alakítsák ezt a fogvatartást. És úgy tűnik, hogy jobb központok felé fogják őket majd elirányítani. Mobiltelefonok borzasztóan zavarják itt a hátteret. Uszakusza külügyminiszter találkozott Malmström asszonynal, és ez alatt a megbeszélés alatt elhangzott, hogy a libiaiak hajlandóak minden tájékoztatást megadni, arra vonatkozóan, hogy hogyan tartják ezeket a menekülteket, és nem kívánnak kárt tenni bennük. Az Európai Uniót is kérték a kooperációra, hiszen emlékeztetnek bennünket arra, hogy 4000 kilométeres ellenőrizetlen határa van Afrikával, és ezért szüksége van a támogatásra. Nyilván ezt tudják önök is. Ez egy megismételt álláspont Moszek külügyminiszter úrtól, de hát nyilván elvárás a célről, hogy megfelelően kezeljék őket, az ENSZ menekültüzi ügynökségének volt már dolga hasonló ügyekkel. Líbia a, Gens, a Genfi konvenciónak nem részes fele, néhány héten belül vissza fog térni beszámolóval az egyik életékesünk. Nagyon sok projekt zajlik, és természetesen szeretnénk többet elérni. Nyilvánvaló, hogy a segítségnyújtás nagyon lényeges. A zajló tárgyalások a keretmegállapodásról elirányoznak egy belügyi fejezetet, amelyeknek eh, tartalmát képzik mindezek a kérdések. Egyébként semmiféle tárgyalás nem zajlott e fejezet kapcsán, tehát nincs is előrelépés, és a helyzet az, hogy a külügyminiszter úr úgy tűnik, hogy blokkolja is ezt az előbbre jutást. Amennyiben nagyon korlátozott a, az eredmény kialakulása a keret megállapodás illetően, hát ez nyilván arra is vizethető vissza, hogy nem nagyon volt el, tényleg nem volt előrelépés. Most viszont Líbiára nagy nyomás hárul, és Malmström asszony is, ahogy mondtam, a külügyminiszterrel összeült, és bízunk abban, hogy minden egyes kérdésre koncentrálni tudnak és struktúrált párbeszédet folytatnak. Hát ezt tudom elmondani, ezek a tényszerű adatok, amelyeknek birtokában vagyunk. Nyilván nyomon követjük az eseményeket, erről majd tájékoztatást tudunk adni politikai szinten, hiszen politikai kapcsolatokról van szó Líbiával, nem se, valamiféle megállapodásnak a végrehajtásáról beszélünk. Úgyhogy ennyit tudok most mondani a magam részéről. Köszönöm. Okay, thank you. Now it's time, maybe... Köszönöm szépen. Az IOM eh, képviselőjét is meg szeretnénk most hallgatni. Hart urat, a Fedból, az Afetból Gomez asszonyt. Köszönöm szépen, elnök úr! Póttagja vagyok ennek a szakbizottságnak, és ezen minőségemben veszek részt az ülésen. Köszönöm szépen az információt, amit hallhattunk. Ezek összhangban állnak azokkal az információkkal, amelyeket én kaptam, és amit az ENSZ szervezetétől kaptam, az UNHCR-től. Volt a libék külügyminiszter és Aston asszony között is egy találkozó. Malmström asszony, javítja magát a hozzászóló. Remélhetőleg, hogy ez segíti a folyamatot. Én vagyok a jövőbeni keret megállapodás Líbiával kapcsolatban téma jelentéstevője. Egy hónap egy héttel ezelőtt kaptam információt az eritreaiakkal kapcsolatban a líbiai nagykövettől, és a parlament jelentős figyelmet szánt ennek az ügynek, a bizonyos tagországok médiái is. Megpróbálom ezt pozitív fényben feltüntetni. Tehát mindez a közvetlen kapcsolatokat eredményezte Malmström asszony és a libiai külügyminiszter között és mint említettem, biztosítékokat kaptunk Líbiától, hogy ezeket az embereket nem fogják visszafordítani Eritreába. Ez nagyon pozitív. Ezen emberek közül néhányan bizonyos tagországok fordítottak vissza Líbiába, mivel illegális bevondolok voltak. Az En szervezete őket nem vizsgálta, hiszen az országot kiűzték az országból, illetve ezt a szervezetet kiűzték az országból. Van Szivisszus úr említette ezt az információt, hogy nem fogják visszaküldeni ezeket az eritreaiakat, az UNHCR a libiai hatóságokkal tárgyal, az eredeti helyzet visszaállításáról Libiával. Ez nagyon hasznos lehet a megállapodás számára, amit az ENSZ megpróbál Libiával kialakítani, ez pedig sokkal tágabb, mint a menekültekkel foglalkozó rész. Egy olyan országról beszélünk, amely soha nem ratifikálta az ENSZ konvencióját a menekültek védelméről, nem fogadta el, hogy léteznek menekültek, függetlenül attól, hogy Líbia az Afrikai Unió konvenciójához a menekültekről csatlakozott. Azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy ezeket az embereket nem toloncolják vissza Eritreába, Fontos, hogy valamiféle státuszt kaphassanak, maradhassanak és dolgozhassanak Líbiában. De meg kell vizsgálni azt, hogy Líbia hol jár a menekültek védelmében, azért, hogy ez a parlament is egy megállapodást alakíthasson ki, illetve az ENSZ is. Köszönöm, ennyit szerettem volna mondani. Köszönöm. Az IOM eh, képviselőjét eh, kérdezzük. túl szeretne szólni? Köszönöm szépen, elnök úr, köszöntök mindenkit. Köszönjük szépen a főigazgató eh, tájékoztatását. Az eritreaiak helyzetét megpróbáljuk formalizálni. Líbiában 2006 óta vagyunk jelen nemzetközi szervezetként, és az UNHCR-rel közösen foglalkozunk a menekültek védelmében és menedékjogot kérők védelme témájában. Informális akcióra került sor a Líbiában működő nagykövetségek felé, és a líbiai kormány és bekapcsolódott ebbe azért, hogy a deportációt elkerüljék. Ezt sikerült elkerülni, és rendszeres kapcsolatban állunk az eritreai közösséggel. A céljuk az Európába történő megérkezés, jelenlegi helyzetüket átmeneti megoldásként látják, nem végső megoldásként. A munkaügyi minisztérium és a belügyminisztérium között Líbiában sikerült megállapodást kötni, hogy a sabiákban, a helyi egységekben közmunkát végezhessenek az eritreiak. Korábban a szomáliai ügy miatt ezt már alkalmazták, a szomáliaiakat a befogadó központokból kiszabadították, és most Líbiában dolgozhatnak. A helyzet képlékeny, és néhány érával, órával ezelőtt azt mondták nekünk, hogy van egy parancs, a belügyminisztérium függőben nevő határozata, miszerint a befogadó központokból ki kell szabadítani az ott tartózkodókat, nem csak eritreaiakat, hanem másokat is. 18 ilyen központ van Líbiában és nem tudjuk azt, hogy az eritreaiakat nekik munkát adnak el, vagy pedig egyszerűen szabadon engedik őket, tehát ez egy képlékeny helyzet, és mi mindezt figyelemmel kísérjük. Meglátjuk majd, hogy mi történik. A belügyminisztérium az IOM-et ma délután informálisan megkérdezte arról, hogy monitoringgal kövesse az eritreiak szabadon bocsátását, és reméljük, hogy erre a műveletre sor kerül. El szeretném mondani eh, a következőket a menekültek védelmével kapcsolatban. Az ENSZ értelmében 12 ezer embert érint ez Libiában, ez pedig eh, de facto védelmet jelent. Az elmúlt években nem voltak deportációk Eritreába, tehát nem fordítottak vissza embereket oda, illetve Szomáliába sem. Innét érkezett a legtöbb menekült és menedékjogot kérő. Mint említettem, a déli részen fogadtak bizonyos menekülteket ebben a központban. Innét pedig az eredeti országba, származási országba kerültek repülővel, de egyenlőre ez nem így van. Számos megfontolása van szükség, szerettem volna tájékoztatni önöket a legfrissebb helyzetről. Köszönöm szépen, Parcerri kollégának adom meg a szót, parancsoljon. Jó, a vutom adonai. Köszönöm szépen. Az elmúlt hetekben meg tudtam kérdezni az Európai Bizottságtól, hogy két oldalú megállapodások az Európai Uniós kezdeményezéseket megkönnyítenék, vagy nem. A két oldalú egyezmények nagyon gyakran egy európai kezdeményezést úgy találtuk, hogy inkább akadályoznak, mint segítenének. Ez azért fontos, mert a jelen helyzetben is meg kell fontolni, hogy hogyan kezeljük a kérdést. Vannak olyan országok, amelyeknek a határai közel vannak tranzitországokhoz, a, amelyeket migrán, olyan országokhoz, amelyeket migránsok tranzitországnak használnak. Ezért, hogyha migránsok mozgását jobban szeretnék irányítani, akkor el kell gondolkoznunk, hogy ezt milyen módon tudjuk. Azért fordulok most az Európai Bizottság képviselő, képviselőihez, hogy mesélje el, hogy a kétoldalú egyezmények milyen tartalmakat, milyen tartalmaik vannak a visszafordítás tekintetében például, és még egy dolog, hogyha a kétoldalú megállapodásokat aláíró országok, illetve az EU, mint harmadik fél között kell megoldást találni, akkor azt tapasztaljuk, hogy az Európai Unión belül sincs elég nagy szolidaritás. Malmström asszony egy olasz újságban azt nyilatkozta, hogy a tagállamoknak joga van ezt csinálni, joga van visszafordítani az embereket, de sokkal jobb, hogyha a megállapodások megkötését Brüsszelre hagyja, és nem kétoldalú megállapodásokat köt harmadik országokkal. A Libia esetében Tudjuk, hogy a menekül státuszt nem fogadja el ez az ország, a nemzetközi egyezményt erre vonatkozólag nem írta alá. Két problémánk is van ebben a helyzetben. Az első, az, hogy milyen kilátásai vannak ennek a 400 eritreainak. Az jó dolog, hogyha a fogvatartó központból kimozdulhatnak, és valamilyen szociális szempontból hasznos munkát kapnak, ami persze lehet, hogy kicsit túlzás, hogyha figyelembe vesszük azt, hogy amúgy is milyen helyzetben dolgoznak az emberek, de hát talán mégis jobb ez a megoldás, mint az, az alternatíva név az, hogy hazaküldik őket. A bizottság által felveszett probléma az, hogy az alternatíva az annyira steril és száraz megoldás lehet, hogy lehet, hogy az a lassú elpusztulásukhoz vezet, hiszen tudjuk, hogy milyen borzasztó körülmények között próbálnak túlélni most is. A feladatunk az, hogy szorosan nyomon kövessük az ő helyzetüket, és hogy ha megvizsgáljuk azokat az embereket, akik szerintünk menekült státuszt érdemelnének, akkor az ő részükről, például Olaszország részéről, az ő részükre valamilyen nyomást kell gyakorolnunk európai oldalról, és Olaszországnak is meg kéne ezt tennie. Tudom, hogy folynak a tárgyalások a két oldalú egyezményről, de tudom, hogy nagy nehézségek árán. Ma nem tudom, hogy hasznos lenne-e egy kicsit meggyorsítani ezt a folyamatot. Lehet, hogy ez a nyomás oda vezetne, hogy a kétoldalú megállapodások helyett egy Európai Uniós megállapodás születne. Mindig vannak nehézségek, különösen egy olyan országgal kapcsolatban, mint Líbia, de szerintem akkor is nagyon fontos, hogy ezen az úton menjünk tovább. És azt is tudjuk, hogy nagyon gyorsan kell lépnünk. Elnök akkor megnyitom a lehetőséget a kérdések feltevésére. Arra kérem önöket, hogy rövid kérdéseket tegyenek fel, hogy addig, amíg még tolmácsok vannak és állnak a rendelkezésünkre, addig be tudjuk fejezni a napi rendet. Először Szargentini asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Úgy gondolom, hogy három probléma van. Eritrea Afrika szarván található. Egy olyan ország, amelynek segítenünk kell, hiszen azok az emberek, akik az országokat elhagyják, itt kötnek ki, hogyha nem kapnak menedéket, vagy hogyha alkalmazzuk a visszaküldés tilalmának az elvét. Az eritreaiak nagyon nehéz helyzetben vannak, mert hogyha elhagyják az országokat, akkor fizetniük kell, és a, ha illegális módon hagyják el az országot, akkor a családjuk, az otthonhagyott családtagok bizony áldozattá válhatnak. Még nem mindenki ért egyet azzal a móddal, amivel Líbia ezt a kérdést kezeli, a menedék és a bevándorlás kérdését. Egy oldalról ott vannak az emberek, akik megpróbáltak Európába jutni, és akiknek nem sikerült menedékjogot kérni. Olvastam egy olasz cikket április 29-i dátummal, egy olyan újságban, ahol Malmström asszonynal interjút készítettek. Ő azt mondta, hogy nagyon jó kétoldalú megállapodást kötött Olaszország Líriával, és mellesleg az összes többi Európai Uniós tagállamnak is azt javasolja, hogy ilyen kétoldalú megállapodást kössön ezzel az afrikai országgal. De az ilyen dolgok olvasása után azt kérdezem az Európai Bizottságtól, hogyha van egy ilyen kétoldalú megállapodás, akkor mm, nem lenne jobb egy multilaterális megállapodást kötni, és nem tudom, hogy hogyan. Tehát ezeknek az embereknek mégiscsak joga van ö, menedéket kérni, és a menedékjogot Líbia nem tudja elismerni, nem ismeri el. Hogyan tudjuk azt biztosítani, hogy Európában, legalább Európában ne tagadjuk meg ezt a jogukat, ha már Libiában megtagadják. Elnök úr, tudom, hogy ezt mind figyelembe kéne venni, és afrikai geográfiai helyzetének köszönhetően ez az ország, Líbia, nagyon nehéz helyzetben van itt. Nagyon sok olyan ember van, aki még akár az állampolgári jogait se tudja mindennapi életben kamatoztatni. Elnök, megvan a felszólalók listája, most le is zárom, és mindenkit arra kérek, hogy két percre korlátozza a felszólalását. Flót asszony. Két percben. Jó, jó. Hát ez az új ügy, az eritreaiak új ügye, nagyon drámai. És mivel, ahogy kollégám is mondta, egy olyan országból származnak ezek a menekült jogot kérő emberek, ahol az emberi jogokról nem is beszélhetünk, akkor nagyon fontos figyelembe venni azt, hogy az olasz-libiai megegyezés a visszafordításra összpontosít, és ez nagyon széles körben megkérdőjelezték és elítélték civil szervezetek vagy a menekültekkel foglalkozó egyéb nemzetközi szervezetek. És milyen administratív, bírósági, védelmi jogai, jogokat adnak ezeknek az embereknek Líbiában? A biztonságuk forog kockán. Hogyha valaki a libiai ügyel akar foglalkozni, akkor ez az acsarkodás, hiszen most igazából erről van szó, nagyon problematikus az egész kapcsolata az Európai Unió és Líbia között. Mit is akarunk elérni, hogy visszaküldjék, ne küldjék vissza, hogy bánjanak velük. De több ezer emberről, kilenc ezer emberről van szó legalább az UNHCR adatai szerint, 9000 olyan ember van, akiket elviselhetetlen körülmények között tartanak fogva, úgyhogy semmilyen eljárás nem volt, és úgy, hogy az Európai Unió semmilyen módon nem tudja ellenőrizni azt, hogy milyen körülmények között fogadják őket be, és tartják őket fogva. Ezek teljesen katasztrofális körülmények, és teljesen önkényes módon vetették őket ilyen helyzetbe. Az alapjogok az alapkérdés az, hogy mm, most akkor mit is csinálunk, amikor Líbiával tárgyalunk? Milyen lehetőséget ajánlunk ennek az országnak arra, hogy a határaikon vagy megállítsa a migránsokat, vagy pedig ha már visszatartják őket, akkor hogyan te segítünk nekik elboldogulni ezekkel az emberekkel. Ez a drámai helyzet pont akkor áll elő, amikor tárgyalásokat folytatunk Líbiával. Köszönöm, mondja az elnök. Most pedig két percre Szerkolini úrnak adom meg a szót. Alcuni fatti nuovi che erano in... Korábbi ismeretlen információkhoz jutottunk hozzá, ezek minden bizonyal pozitív jelzésként értékelendőek. A 244 eritreai esetében akik átélték ezeket a dramatikus eseményeket, és 12 ezer további ember van még, akiknek segíteni kellene. Ma délelőtt a bevándorlási miniszter itt a belga soros elnökség képviseletében és mi kérdéseket intéztünk hozzá. Ő utalt arra, annak a szükségességére, hogy az Európai Uniónak kell bilaterális együttműködési megállapodásokat kötnie. Azt gondolom, hogy ez a megfelelő irányban mutat, és nagyon fontos, hogy ezeket az embereket integrálják, hogy munkát vállalhassanak, és megfelelő módon kell bánni velük. Vatteri kolléga tudja, hogy Olaszország, Spanyolország és Málta mellett azon kevés országok közé tartozik, akik ezeket a és megállapodásokat megemlítette, ezeknek pozitív hatása van a korlátozások mellett. De ez a tényleges szolidaritás nagyon fontos. A Stockholmi program szintén mutatja ezt, mint prioritást. Egy tényleges prioritásként jelenik meg mindez, amely megmutatkozott, és ez az a szolidaritás, amit az Európai Uniónak is mutatnia kell, kiegészítve az egyes tagországokat, és ezt a feleség teljes szolidaritást még jobban támogatni kell. A bevándorlási hullámok Ezeket az országokat érintik leginkább, és a földközi tenger térségében levő országok sokkal könnyebben elérhetőek, mint más országok. Tehát a bevándorlási hullámok főleg ide irányultak, nagyon gyakran Tunéziából távoznak, tehát megváltoztak a migrációs áramok. Fontos a Líbiával fenntartott kapcsolatot, és egy döntőponthoz érkeztünk el, a menedék hullámok megfelelő irányítására van szükség. Hallottunk a szezonális munkásokról, illetve a vállalaton belüli áttelepítésről. Ezek olyan irányelvek, amelyekről jelenleg szó van, és itt tovább kell haladnunk. Köszönöm szépen. Köszönöm, elnök úr. Természetesen az jó hír, hogy ezeket az eritreiket úgymond nem ítélik halára azzal, hogy visszatoloncolják őket az országaikba, vagy ott halál büntetésre ítélik. De ez egy nagyon ingoványos talaj. A Human Rights Watch kijelentette azt, hogy azok, akiket börtönben tartottak, bizonyos űrlapokat kellett, hogy kitöltsenek, miszerint három hónapig tartózkodhatnak egy adott országban, és amikor ez az anyag lejár, akkor egy líbiai igazolványt kell, hogy szerezzenek, ez, ez pedig csak úgy lehetséges, hogyha először is eritreai útlevelet szereznek, ezzel pedig kockára teszik családjaikat. Tehát ezek a jó hírek morális kérdés is állíthatnak bennünket. Többször hallgattam ebben a bizottságban azt, hogy a megállapodások Líbiával jó hírek, illetve a bevándorlási áramok menedzsmente is jó úton jár. Két fő pont van itt. Az egyik az eritreaiakat érinti, az az elgondolás, hogy szociális munkát kínálnak fel az eritreiaknak Líbiában, nem szabad, hogy azt a benyomást keltse, hogy ők gazdasági bevándorlók. Ez lenne az egyik legszörnyűbb mellékhatása egy ilyen jellegű szabályozásnak. Vannak olyanok, akiknek joguk van menedékjogot kérni, és ez átvezet bennünket a második pontra. Európa nem garantálja a saját kötelezettségvállalásait, tehát vagy tiszteletben tartjuk az emberi jogokat, vagy nem. Vagy ha visszaadjuk Líbiának ezeket a menekülteket, akkor ezzel nem tartjuk tiszteletben az emberi jogokat, hiszen ők nem írták alá a Genfi konvenciót. Nincsenek információnk arról, hogy mindez hol jelent meg, kik, ki az, aki visszaküldte őket a származási országukba. Azt gondolom, hogy ezt az olasz kormánytól is meg kell kérdezni, másrészt a Frontex-től. Azt gondolom, hogy erről a témáról további vitát kell folytatnunk, de még súlyosabb problémák merülhetnek fel, ha nem oldjuk meg mindezt. Köszönöm. Köszönöm szépen, Borszellino képviselő két percben parancsoljon. Ribadisco ancora una volta come ogni volta che ce n'è occasione. Még egyszer szeretném megerősíteni, mint minden alkalommal, amikor szót kérek, hogy mindig is követeltem a tájékoztatást a Líbiával való tárgyalásokra vonatkozóan. Nem is ismerjük ugye az részletes elemeket, amelyek felvetődnek a tárgyalások tárgyaként. Líbiáról beszélünk, egy országról, amelyről különböző eufemisztikus megjegyzéseket hallottunk, szocialista jellegű közmunka, és így tovább. Hát ez a fajta szóhasználát hát gyakorlatilag kényszermunkáról van szó, úgyhogy ez valóban eufémizmus az, hogy menedzselni próbálják itt a bevándorlókat, sokkal inkább arról van szó, hogy visszaküldik őket a sivatagba. A Genfi menekültügyi deklarációt nem írta alá Líbia, úgyhogy eléggé erőteljesen, szkeptikusan kell tekintenünk erre az országra is a lépéseire és ígéreteire. A Lisszaboni szerződés értelmében a parlamentnek jóvá kell hagynia a szerződést, amelyet úgy tűnik, hogy majd aláírnak, a parlamentnek pedig a 218-as cikk szerint ki kell kérdezni a véleményéről, egy, egy ilyen dokumentumról. Meg kell kapnunk ezt megelőzően a tájékoztatást, és követelem is, hogy a bizottság tegyen jelentést felénk a tárgyalások zajlásáról és előrelépéseiről. Ha az AFET előtt teszi, ezt meg rendben van, és a Mágreb országokkal való kapcsolatokért felelős, vagy a Libia, ügy, Libia ügyekért felelős delegáció előtt is megteszi ezt, az jó volna. Nyilván a legfontosabb az, hogy itt az érintetteknek az emberi jogai tartsák tiszteletben, garantálni kell ezeknek a betartását. Minden olyan eszközzel nekünk is sikra kell szállnunk ezért, méghozzá minél gyorsabban, minden eszközzel. 400 emberről hallottunk, aztán volt 240, és hát sokkal magasabb számokat is hallottunk már, úgyhogy nem tudjuk, hogy ennek a tragédiának gyakorlatilag a volumene mekkora. Ha ezeket a központokat megkerestük, felkerestük, akkor azt láttuk, amit akarták, hogy lássunk, és nem a valós körülményeket. Köszönöm, Angelini asszony is két percre kap szót. Köszönöm, elnök úr. Igen, hát megvan az aggodalom, ezt osztom én is, különös tekintettel az emberi jogok betartására, hogy milyen bánásmódban részesülnek az érintettek, de azért pozitív híreket is hallottunk ma. Ide tartozik Líbia hajlandósága arra nézvést, hogy az emberi jogok főbiztosát egyáltalán elismerjék. Ez nagyon fontos a áldozatok szempontjából. Pancéli úrnak lenne egy kérdésem. Nem tudom, hogy Pancéli urat hát jól értettem-e, amikor azt mondta, hogy a bizottság állítólag többször is elmondta, hogy a bilaterális megállapodások visszavetik az európai politikákat. Mert itt egyfajta hát, bújtatott kritikát vélek kihallani, akár Olaszországgal szemben, akik szeretnének egy ilyen megállapodást. Hagy emeljem ki, hogy bilaterális megállapodást azért kötnek ezek az országok, mert nincs csere politikájuk. Tehát panaszkodnak arról, hogy túl kevés az Európa, az európai aspektus a migrációs politikában, és ezért a lehetőségek szerint lépnek tovább. Egyéb iránt egy, egy egész délelőttöt töltöttünk a belga soros elnökséggel, hogy egy európai megközelítésről beszéljünk. Jakolino, Buszutil és egyéb képviselők is beszéltek ma már itt erről. Tehát mi kértük, hogy a bilaterális megállapodásokat ellenőrizzék, hogy úgy fogalmazzak. Tehát európai forgatókönyv szerint hiszen szükség van ezekre az európai rezsimben megkötött megállapodásokra, amelyek garantálnak egyfajta struktúrát, és biztosítják a jogokat a menekülék ügyért folyamadók számára. Borgéci úr. Köszönöm. Hát azt kell mondanom, hogy kicsit meglepett amit itt hallottam, mert nagyon groteszk állítások hangzottak el, egyfajta mánia létezik egyes országok részéről, hogy jelentéseket hallgathassanak meg a problémákról, főleg Líbia vonatkozásában. Hát milyen kapcsolatokról van itt szó? Itt a bevándorlók áramlata, hát Líbia felől jönnek, a líbiai partok felől, úgyhogy persze, hogy azok az országok, mint Olaszország, akiket különösen érint ez a kérdés, azt szeretnék, hogy egyfajta első megállapodást csikarjanak ki az olasz hatóságok és a libiai hatóságok között. Az, hogy most ezt megakadályozzuk, hát ez nem a legcélre vezetőbb. Az, hogy most hirtelen megoldásra kerül a sor, csak azért, mert az európai, az ENSZ menekültügyi főbiztoságát újra beengedik, hát azért ez illúzió. Korlátozottak az ismereteink itt az Európai Parlamentben, és hát azt is tudnunk kell, hogy ezek az országok nagy áldozatokat hoznak. Hiszen nagyok a veszélyek, nagyok a kockázatok, amikor akár a líbiai vezető személyét kritizálják netán. Tehát az afrikai menekültek kérdése, amelyet nagyon sokszor afrikai problémának bélyegeznek meg, nem tudom, hogy a bizottság nyomást gyakorol ezekre az országokra, hogy létrejöjjenek a megállapodások? Ugye azt hallottuk, hogy Líbia szeretne egy megállapodást a menekültekről, de azt szeretném tudni, hogy az afrikai szervezetekre nyomást akarol e a bizottság, hiszen hát valahol azért rokonok ők, sokkal inkább, mint mi európaiak az afrikai kontinenssel. Köszönjük szépen, Mozutil úr! Köszönöm szépen! Libiának valahol igaza van, amikor azt mondja, hogy nincs olyan ambíciója, hogy Európa déli határországa legyen. Abban is igaza van, hogy Európa nem segít eleget és abban is igaza van, hogyha azt mondja, hogy masszív problémái vannak a déli ö, határaival. Évek óta tudjuk ezeket, és ezért Manservízi urat kérdezem, és a bizottságot is nyilván, hogy mire vár a bizottság, amikor segíteni kellene Líbiának, annak érdekében, hogy a líbiaiak is segítsenek nekünk. Nem kielégítő a válasz. Nem értem, hogy Barózó úr mire vár, miért nem megy el a líbiai hatóságokhoz tárgyalni. Malmström asszony beszélt a külügyminiszterrel, ezt nagyra értékelem, de február óta miért nem ment el korábban Tipoliba? Nagyon sok a házi feladata még Líbiával kapcsolatban a bizottságnak, mert hogyha akarjuk, hogy ők kooperáljanak velünk, akkor nekünk is kooperatívnak kell mutatkoznunk Líbia felé. Bilaterális egyezmények. Kritikai hangokat hallottunk a bilaterális megállapodásokra vonatkozóan, és ezt szkeptikusan fogadom, méghozzá több oknál fogva először is. A bilaterális megállapodások csökkentették a legális bevándorlásnak a volumenét. Ennek az a következménye, hogy a déli országoknak egyedül kellett felvállalniuk ezeket a problémákat, miközben több százezer ország jön ne Európában, de nagyon sokszor áldozatul esnek a tengeren. A második dolog. A bilaterális megállapodások a leghatékonyabb eszköz volt a szervezett bűnözés ellen, amely egyébként az afrikai partoktól indult el. Nem láttam más jobb kezdeményezést arra, hogy a szervezett bűnözést főleg, hogyha illegális menekültekről van szó, amely visszaszoríthatta volna ezt. A harmadik dolog, könnyű itt kritizálni a bilaterális megállapodásokat, könnyű ellenezni őket, de kerüljük el az, hogy itt köpönyek forgatás csapdájába sétáljunk bele, és képmutatónak mutatkozzunk. Kinek kell akkor ezt a felelősséget felvállalnia? akik elindulnak Európa felé. Ki fog értük felelősséget vállalni? Spanyolország, Görögország, Olaszország, Málta és a déli tagállamok? Én azt gondolom, hogy ez nem opció. Szutil. Köszönöm, Busutil úr. Páncéli Köszönöm. Páncéli úr. Választ ad röviden, és akkor utána visszatérünk a bizottságra az utolsó pontra. Én csak arról számoltam be, amit fontos ítéletnek ítéltem meg a bizottság részéről. Bilaterális megállapodások nagyon gyakran akadályozzák az európai kezdeményezést. Hogyha nem akarunk képmutatóak lenni egymás között, akkor azt is tudni kell, hogy ezen országok közül sokan, mármint akik bilaterális megállapodásokat kötnek, azt gondolják, hogy ezzel minden problémát meg is oldottak. Az említett országok közül nagyon sokan így érzik. És hogyha azt kérjük, el is mondtam, hogy Európának itt fel kell lépnie, tehát azt várjuk, hogy Európa fellépjen, akkor az európai politikát kell támogatni. Tehát nem lehet kettős mércével mérni, hogyha bilaterális megállapodás nyer, akkor itt kell látni a kompetenciákat, és hogyha rossz visszafordítási politikák vannak, akkor nem lehet avval takarózni, hogy vannak bilaterális megalapodások. Tehát, ha európai beavatkozás akarunk, akkor az európai politika vonatkozik ránk. Ez nem ellentmondás, nem egy belső ellentmondás. Azt gondolom, hogy nagyon fontos mindehez ragaszkodni, ragaszkodni ahhoz, hogy legyen egy európai kezdeményezés, egy olyan kezdeményezés, ahol minden ország bekapcsolódik. Főigazgató úr, parancsoljon! Angolul kezdtem, tehát angolul válaszolok. Ami a tényeket illeti, nagyon sok megjegyzés van, amiket én eh, támogatni tudok személyesen, és a bizottság nevében is. Azt gondolom, hogy ezek a további együttműködéshez jó táptalajt biztosítanak, ami a tényeket illeti. Amikor 250 vagy 400 menekültről beszélünk Eritreairól, akkor olyan emberekről van szó, akik most Libiában vannak, de akiket nem fordítottak vissza. Tehát nincs bizonyítéka annak, hogy egy tagország kiket visszafordítottak. Tehát erre nincsen bizonyíték. Tehát őket más országokba visszaküldtek. Tehát olyan emberekről beszélünk, akik most Líbiában vannak. Éppen ezért ezeket az embereket meg kell szólítani a nemzetközi törvény értelmében és a politikai kapcsolatok értelmében. A politikai kapcsolatok nagyon fontosak, Azért, mert nincs egyetlen eszköz arra, hogy ebben mivel kapcsolódjunk. Tehát a nemzetközi eszközök segítségevel dolgozunk. A második pont, ez a bilaterális megállapodást érinti. Én egy nagyon pragmatikus megközelítést alkalmazok. Személy szerint úgy gondolom, hogy egy európai megállapodás jobb, mint a bilaterális. Ez további dolgokat is biztosíthat, például a szolidaritást. De legyünk világosak, ez a megállapodás, erről kiderült, hogy ez hatékony. Tény az, hogy a megállapodás a lépése után az illegális migrációs áramlatok Olaszországon keresztül Európába ezeket meg sikerült akadályozni. A megállapodásról tudomást szereztünk, és ez az EU szabályozásával a konformitásban van, van egy titkos komponens, amit nem ismerünk, de uh, másra nem derült ki. About asylum sealed to Europe because we don't know the origin where these people uh, were nem ismerjük ezeknek az embereknek az eredetét, hogyha vannak jobb információi, akkor szóljanak. Én tisztviselőként azt tudom mondani, nem tudjuk, hogy őket hol fogták el. Tehát nem gondolom, hogy Olaszországnak több feladata van. Ők Líbiában vannak, éppen ezért meg kell őket nézni, hogy hogyan kezelik őket Líbiában, mert a mi politikánknak megfelelő feltételek mellett kell őket kezelni. Amikor azt mondtam, hogy a keretmegállapodásban van egy fejezet, Mint ahogy korábban említettem, erről már korábban beszéltünk, illetve e, elkezdtük a vitát, és elnézést kérek Borszelino asszonyhoz, hogy ezt tegnap nem kérdeztem meg. Elkezdtük a megállapodásokat, és októberben én e, Líbiába látogatok, illetve még ez előtt. Ez a kötelezettségünk és fontos önöket informálni az eseményekről. A legjobb válasz egy megfelelő fejezetet tárgyalni a Líbiával a belügyek kapcsán, és ez a feladat nem fog a visszafogadásról szólni. Az emberi jogokat tiszteletben akarjuk tartani. Libya is not part to the Geneva uh, Convention, is it true? A Genfi egyezményt nem írta alá Líbia, de az Addis Abebai egyezményt 69-ben, igen. És ez lényegében arra kötelezi Libiát, hogy ugyanazokat az elveket kövesse, ide tartozik az UNHCR-rel való együttműködés is. Ezért igen, kell rájuk nyomást gyakorolni. Ott van például az EU-Afrika közös stratégiai partnerség, és ennek az egyik pillére a mobilitás, migráció és lesz a legmagasabb szinten EU-afrikai csúcs, és azt hiszem, hogy ezt a keretet kihasználhatjuk, és emlékezhetjük libiai barátainkat arra, hogy nekik az afrikai egyezmény aláírása értelmében is vannak kötelezettségeik. Ezek olyan dolgok, amelyeket persze megtehetünk, de szerintem mégis a legjobb, amit tehetünk most, az az, hogy keresünk, kérünk Líbiától egy tárgyalópartnert, és megvizsgáljuk, hogy most konkrétan mit tudunk tenni. Aztán, hogyha sikerül egy keretmegállapodás tető alá hozni, az az utóbb, az a később az EU-s líbiai öm, együttműködésnek az alapját képezheti. De jelen pillanatban nincs ilyen jogi keret Libia és Európa között. Csak politikai lépéseket tehetünk annak érdekében, hogy az alapjogokat és az emberi jogokat tiszteletbe tartsák. Szerintem egy EU-s egyezmény jobb lenne, mint a két oldalúak, de hát legyünk pragmatikusak. Azt hiszem nagyjából ennyit szerettem volna elmondani. Nem fogjuk megakasztani a párbeszédet Líbiával, hiszen most már, ha jól tudom, szabadon bocsájtották ezeket az embereket, és de van további három ezer ember, akik esetében további problémák vannak, úgyhogy továbbra is nyomon követjük a helyzetüket. Elnök, köszönöm szépen. Még 15 percünk van, és van még egy komplet napi rendi pontunk, a költségvetés. Fél hétkor be kell fejeznünk, hiszen csak addig van tolmácsolás. Nem akarom megakadályozni önöket, hogy felszólaljanak és hangoztassák a véleményüket a Libes szakbizottságban, de mindenkinek csak 30 másodpercet adok. Kolléga, az emberi jogok kérdésén túlmenően komoly probléma van itt, és szeretném tudni, hogy mi a véleménye. Libia nemzetközi rendőri szerepet vállalt fel, ezt a szerepet senki nem bízta rá. A nemzetközi vizepe, vizeken úszó hajókról leszedi az embereket, ez nem ugyanaz, mintha azt mondja, hogy nem engedem be az országomba a határokon az embereket. Itt az a probléma, hogy Líbia státusza, Líbia illegálisan nemzetközi rendőrként lép fel, még akkor is, hogyha ezt kétoldalú megállapodások mögé bújva teszi. Senki nem adta meg a jogot Líbiának és Olaszországnak, hogy nemzetközi vizeken ilyen lépésekre szállja el magát. Azt gondolom, hogy mivel nem tudjuk, hogy ezeket az embereket hol fogták el, erről nem mondhatunk semmit a tagállamok, akik a Frontex-el együttműködnek, szintén kötelezettséget vállaltak arra, hogy az információt megosszák. Ezért azt kérem a bizottságtól, hogy tudják meg, hogy pontosan mi történt, mikor és hol. Ezt meg tudjuk csinálni, akár ha szükség van rá, zárt ülésen is foglalkozhatunk ezzel, és a frakcióm nevében azt kérem, hogy a Frontex jöjjön el, és mondja el, hogy mi történt, hiszen nem tudjuk, hogy mi történt, akkor nem tudunk annak, arra politikát alapozni. Elnök, a főigazgató úr és a főigazgatóság remélhetőleg megvizsgálja majd ezeket a kérdéseket, és írásban megküldi a válaszokat. Köszönöm a kollégák hozzászólását, de sajnos tovább kell lépnünk, mégpedig az utóbbi sónapi rendi pontra. Ez nem más, No. Point 15. Mint a 15-ös napi rendi pont, a parlament állásfoglalása a költségvetésről. Én vagyok a vélemény előadója. Csak szeretném megköszönni az árnyék jelentéstevőnek, az, azt, hogy nagyon gyümölcsöző párbeszédet tudtunk folytatni ezügyben. A véleménytervezetet körbeküldtük, és ha jól tudom, akkor az lenne a legjobb, hogyha meghallgatnánk a tanácsot, majd az Európai Bizottság képviselőjét ebben a kevesebb, mint 15 percben, ami rendelkezésünkre áll. Akkor amennyiben a tanács képviselője kíván hozzászólni, és kifejezni az Európai Tanács véleményét a költségvetéssel kapcsolatban, akkor megadom neki a szót. Köszönöm, elnök úr. ...2011-re a költségvetés tekintetében az Európai Tanácsnak bizonyos orientációkat kellett elfogadni. Ezek elég nehéz döntések voltak, hiszen olyan klímában vagyunk, ami elég nehéz, és nyomás van rajtunk a különböző tagállamok részéről, hogy csökkentsük a közkiadásokat. az európai költségvetésben. az önöket, az ezt a szakbizottságot érintő költségvetési tétel tekintetében nagyon komoly munkát végeztünk, óvatosak voltunk, és kimértek. Bizonyos más költségvetés csökkentésekkel ellentétben mi irányított bennünket. Az, hogy mennyien mértékben sikerült végrehajtani 2009-ben és 2010-ben az előirányzatokat. Tisztában vagyunk abban, hogy lehet, hogy nem ez a legjobb módja a költségvetés kidolgozásának, nem a teljesítési szint kell, hogy feltétlenül az egyetlen alap legyen, de hogyha új keretet kap majd a költségvetés kialakítása, az parlament és a tanács akkor közelíteni tudja majd az álláspontjait ez ügyben. De relatíve óvatosan jártunk el, már most is. A tanács részéről. Hogyha az egész hármas címsort tekintem, ami most számukra fontos, az egyik legnagyobb növekedést tapasztaltuk az kifiz- a kötelezettségvállalási előirányzatokban, bár van olyan része ennek a fejezetnek, ahol csökkentettük a költségvetési előirányzatokat a teljesítések alacsony szintje miatt emlékeztetek arra, hogy az tanácsállás foglalása csak egy első állásfoglalás egy olyan vitában, ami még majd csak most kezdődik. Köszönöm, Ferkeren úr, a tanács részéről. Most pedig a bizottság részéről Monik Barát asszonyt hallgatjuk meg. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm a belga elnökségnek is ezeket a pontosító szavakat. Szeretnék beszámolni arról, hogy mennyire sajnálatos, hogy a tanács csökkentett bizonyos előirányzatokat. Az előttem szóló azonban elmondta, hogy a 2009-2010-es teljesítések szintje miatt került sor ezekre a csökkentésekre. Ezek az évek a jelenlegi programidőszak vagy tervidőszak kezdeti évei, és ezek a csökkentések bizony kihatással lesznek számos cselekvésre, amelyeket végre kell hajtanunk a technikai segítségnyújtás szempontjából olyan programok esetében, amelyek ehhez a fejezethez tartoznak, azaz a bel- és igazságügyi főigazgatósághoz. Szeretném felhívni a figyelmüket arra, hogy ezek a csökkentések a technikai segítségnyújtás címsoraiban sajnálatosak, viszont a, jól példázzák azt, hogy az Európai Unió működéséről szóló új egyezmény milyen hatásokkal lesz. A 4-es és 12-es cikk ebben a szerződésben ilyen hatással lesz költségvetésünket nagyon gondosan dolgoztuk ki az ügynökségek kérése alapján, illetve egy nagyon elmélyült elemzés alapján. Minden további csökkentés káros lehetett volna az ügynökségek munkájának végzése szempontjából, ezért hangsúlyozom, hogy például az Europolnak jelentősebb kompetenciái lesznek az új szerződés értelmében, és ezeknek az új kompetenciáknak meg kell, hogy legyen a finanszírozási háttere is. Ezért költségvetés módosítás javaslunk a 2011-es költségvetéshez. Úgy gondolom, hogy nagyon jól el kell gondolkozni. Megértem, hogy milyen követelmények vannak a költségvetés csökkentésére, hiszen minden tagállam nemzeti költségvetésében is megszorításokkal kell élni, de a politikai és bírósági vagy igazságszolgáltatási kötelezettségvállalásainknak mégis meg kell teremteni a hátterét. A bel- és igazságügy területén sajnos a csökkentések káros hatással lehetnek a munkánkra. Köszönöm, elnök úr! Como eh, antes les eh, anuncié, tuvimos una reunión fructífera con los SAROS para establecer. Azt gondolom, hogy nagyon jó gyümölcsöző ülésünk volt, a legfőbb prioritásukról volt szó. És hallottunk előkészítő intézkedésekről, kísérleti projektekről, és van időnk arra, hogy a javaslatainkat tükröztessük módosító indítványok formájában. Egy rövid vélemény tervezetet már eljutott, eljuttattam a szakbizottság tagjaihoz. akik ezekkel majd foglalkoznak, ezeket a véleményeket majd a Költségvetési Bizottságnak fogjuk eljuttatni, és a szakbizottság tagjai eh, még szót kapnak, eh, Keller asszony, Jimenez úr, Keller ó, asszony, köszönöm. Ami a véleménytervezetet illeti, azt gondolom, hogy nem arról van csak szó, hogy megfelelő fejezetben megfelelő pénz szerepeljen, hanem az a fontos, hogy mire fordítjuk a pénzt. A legtöbb eh, költségvetési sorban hiányzik az érvelés, és szükség lehet a növelése, de sosincs megfelelő alátámasztás, érvelés arra, hogy miért van csökkentés, növelés, miért nem sikerült elkölteni a pénzeket, miért nincsen csökkentés bizonyos sorokban, ha nem sikerült elkölteni a pénzeket, és azt gondolom, hogy a minőséget kell megvizsgálnunk, és nem a mennyiséget fejezet növelt, növekedett, de úgy tűnik számomra, hogy ez nem segít bennünket. A harmadik pont, ahol ön az információkat kéri olyan dolgokról, mint az információs rendszer és a SIS rendszer. Én ezekkel egyetértek, de másrészt hogyan tud, érthetnénk egyet egy költségvetéssel, amely 20-30 millió eurót ad a SIS 2-nek, amely még csak nem is létezik. Hát én szeretnék mindenről részletesebb információt még a szavazás előtt. Elnök úr azt mondta, hogy ön kér majd információt arról, hogy a pénzt hol sikerült elkölteni a szemövőszéktől. Lehet, hogy már most is rendelkezik mindenről több információval. Köszönöm szépen, Jimenez kolléganő. Köszönöm szépen, elnök uh, úr. Konkrétan kiderült uh, a véleménytervezetből, hogy hogyan uh, alakuljanak az előkészítő intézkedések a megelőzéssel kapcsolatban, illetve a jogi aktusokkal kapcsolatos előkészítés. Itt Bizonyos kompetenciák kibővítéséről is szó van. A Lisszaboni szerződésben mindez nem rögzült feltétlenül. Meg szeretném kérdezni azt, hogy mindaz, amit most terveztünk, szükségesnek bizonyul-e. A Lisszaboni szerződés a háttérben vannak konkrét területek, amelyekre ki kell térni. Én ezeket nem fogom egyesével felsorolni, de ami az előkészítést illeti, a megelőzés kapcsán, ezek nagyon átfogó feladatok. És hogyha az esetleges következményekre gondolunk, akkor arra is gondolni kell, hogy itt egy széles sávot kell lefedni. Engem mindez aggaszt. A terrorizmus áldozatait segíteni kell, Létezik a terrorizmus áldozatának nemzetközi hálózata, és már most is problémákkal rendelkezünk, függetlenül attól, hogy itt jelentős munka zajlik, szociális, pszichológiai segítségnyújtás, tudatosítás, a többi témánkban. Tehát mindezeket nem szabad figyelmen kívül hagyni. Köszönöm. Köszönöm, elnök úr. Négy rövid megjegyzésem van. Hollandul azt mondjuk, hogy nyugtával dicsérd a napot, és én egyetértek azzal, amit a tanács mondott. A költségvetési számok még elég jól állnak, és a következő fél évben azon kell fáradoznunk, hogy mindez így is maradjon. A második pont, én egyetértek a bizottsággal abban, hogy a programok, amik későn indultak, ne essenek áldozatul mindennek. Keller asszonyhoz csak tá- tá- társulni tudok. Több információra van szükség, hogy egyes költségvetési sorok, a programokat csak később kezdik el, mert voltak problémák, akkor nem lehet emiatt csökkenteni. 2009-ről, 2010-ről van szó. Bizonyos feltételek mellett itt a csökkentésre kerül a sor. Ami pedig a javaslatokat illeti, ezeket konkrétabban kell megfogalmazni. Tudom, hogy a Lébe Szakbizottság nem csak a saját érdekeit tudja érvényesíteni, de hogyha a Stockholmi programra, az Európa térek ki, akkor itt olyan dolgokról van szó, amelyeket eh, előtérbe kell helyeznünk. Nem lehet parlamentként egy óriási Stockholm programot elfogadni, utána pedig arról nem gondoskodni, hogy mindennek legyen pénzügyi fedezete is. Éppen ezért eh, van egy kérdésem, hogy ne kéne további pontokat tisztázni, a Stockholmi programot, az Europolt, lehet, hogy később mindez még eszembe jut. To put a final point, we would like to hear again. Utolsó pontként a bizottságtól szerettük volna hallani a rövid választ, hogyha még maradnának egy pár percig, egy rövid kommentárt várnánk a felvetődött kérdésekkel kapcsolatban, azaz, hogy a program igényeinek megfelelően növelhető lenne a költségvetés. Mielőtt akkor lezárnánk a vitát, várnánk egy pár megjegyzést erre vonatkozóan. Köszönöm, elnök úr. több magyarázatot szeretnének hallani a különböző variációkra. Ezzel kapcsolatban szeretném emlékeztetni önöket, hogy a költségvetés tervezetén túlmutató cselekvésekre külön és különböző előirányzat kérelmek érkeztek. Erre vonatkozólag további információt fognak kapni, hiszen két oldalúan kell, akár írásban ezt megtárgyalnunk, hogy milyen variációkat szeretnének látni az előirányzatokban, ami a biztonság és a szabadságjog védelme programot illeti. Itt már kértek tőlünk egy 24,4%-os költségvetés emelést a 2009-es költségvetéshez képest, tehát ez egy jelentős növelés erre a programra. Ami a szízvíz költségvetését illeti, egy oldalról ezt felülvizsgáltuk, a 11, 2010-es költségvetés tervezethez képest csökkentettük, mert láttuk, hogy, hogy milyen állapotban van a projektek kifejlesztése. A Milestone One, az az egyes hmm, mérföldkő tekintetében megkezdődtek a konzultációk, és megpróbáljuk felmérni azt, hogy milyen költségvetési eszközeikre lesz szükség, hogy a SZISZ és a VISZ programot véglegesíteni tudják. Természetesen ezen tárgyalások állapotáról folyamatosan be fogunk számolni. A legközelebbi októberi tanácsülés után remélhetőleg még részletesebb információink lesznek. Általánosságban pedig